Bonjour. Je vous remercie. Jó napot kívánok! Üdv- üdvözlöm Önöket, kérem, hogy legyenek szívesek elfoglalni a helyüket, és legyenek szívesek elcsendesedni. Nagyon köszönöm. Kezdjük a regi szakbizottság gyűlésünket. Nagyon köszönöm a jelenlévő tagoknak, hogy itt vannak. Kérem, hogy fogadjuk el a napi rendet. Hogyha nincs kifogás, ellenvetés, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Most pedig fogadjuk el a december 4-i, 5-i és a január 20-21-i ülésünk jegyzőkönyvét, ezek elérhetőek online. Javaslom, hogy ezeket is tekintsük elfogadottnak. Hogyha nincs persze kifogás. Ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekinthetjük. Kedves kollégák! Nagyon hivatalosan és nagyon szívélyesen szeretném üdvözölni a szakbizottságunkban három új kollégánkat. A Brexit után csatlakoztak ők hozzánk. Miberek asszony, aki az SND-t képviseli, Szofó úr, aki az ID-val érkezett, és Alfonszi úr, aki a zöldeket képviseli, valamint Zsimá asszony, aki független képviselő. Üdvözlöm őket, valamint a póttagokat is, Gozi urat, aki a Rinyút képviseli, Lipárné Kronenberg asszonyt, aki a zöldeket képviseli, és Pusman urat, aki szintén póttag. Üdvözlöm őket, és remélem, hogy mm, jól fogják őket itt érezni, maguk, jól fogják, őket ére, jól fogják magukat érezni itt a szakbizottságunkban, és hatékonyan tudunk majd működni. A mm, ma és holnap Sármisel tanács elnök úrnak a meghívására az állam és kormányfők a többéves pénzügyi keretről egyeztetnek. A tanácselnök letett az asztalra egy olyan javaslatot, amelyet önök már mindannyian megismertek, gondolom. Láthatták azt is, hogy az Európai Parlamentnek az elnöke jelezte, és teljes mértékben egyetértek az ő véleményével. Jelezte, hogy ez a javaslat nagyon messze van a kívántól, nagyon messze van attól, amire Európának szüksége van költségvetési kapacitás szempontjából, ahhoz, hogy a történelmi szakpolitikákat és az új prioritásokat finanszírozni lehessen. David Sassoli elnök úr emlékeztetett minket arra, hogy az Európai Parlament kész a tárgyalásokra, már 2000 18 novembere óta folynak tárgyalások, viszont nem akar és nem is fog az Európai Parlament akármilyen áron elfogadni egy egyességet. Ami a Regi szakbizottságot illeti, gondolom mindannyian egyetértenek velem abban, hogy nem elégedhetünk meg egy szűkös költségvetéssel, egy olyan költségvetéssel, amely a kohéziós politikát feláldozza, és ahol jelentős csökkenések vannak. A lehető legnagyobb pontossággal, gondossággal megvizsgáltuk a tanácselnökének javaslatát, és azt kell, hogy mondjam, hogy véleményem szerint ez a javaslat sem, se nem kiegyensúlyozott, se nem méltányos. Ez a javaslat erősen megkérdőjelezi a kohéziós politika céljainak megvalósításának lehetőségét a következő költségvetési időszakban. Folytatjuk a munkát pár óra múlva kezdődik az Európai Tanács ülés. Reméljük, hogy sikerül majd előrelépést eszközölni, és reméljük, hogy a holnapi tanácsülésen lesznek fejlemények. A döntéseket, a koordinátoroknak a döntését majd meg fogom önökkel osztani a szakbizottságunk koordinátorainak a döntéseit. Emlékeztetném önöket arra is, hogy koordinátori ülésünk kön az a döntés született, hogy a háromoldalú politikai e, egyeztetések a februári tanácsülésig felfüggesztésre kerülnek, ugyanakkor pedig nagyon hivatalos levelet küldtem Eliza Ferrera biztos asszonynak, és azt kértem tőle, hogy legyen szíves átállási rendel, rendelkezést javasolni a 2021-es évre. Ez a jelenlegi helyzet, nagyon nagy figyelemmel követjük majd az Európai Tanácsülésének fejleményeit, és a későbbiekben még vissza fogunk ezekre a témákra térni. Harmadik közlemény, ez a szlovákiai missziónkkal kapcsolatos. Szeretnék köszönetet mondani az összes frakciónak, amely ö, már jelezte, hogy ö, melyik tagja fogja képviselni a delegációt. Kérem, hogy aki még nem jelezte, az a lehető leghamarabb tegye ezt meg. Minden bizonyal megkapták, vagy legalábbis hamarosan meg fogják kapni a látogatásnak a programját. Látható, hogy a programban szerepet kap az átállás, az energiaátállás, a szén régióknak az energetikai átállása. Ez lesz a szlovákiai látogatásunknak az egyik fő témája. Találkozunk majd a regionális és helyi önkormányzatok képviselőivel, valamint szakszervezeti képviselőkkel is. Rendkívül fontos, hogy a hagyományos, szokásos régiókba történő látogatásokon túl az aktualitásnak, aktualitásoknak is megfeleljenek a látogatások, a jogszabályozási aktualitásoknak. Ebben a szén régióban nagyon hasznos lesz minden bizonyal a látogatásunk, ahhoz, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy az a méltányos átállás támogató alapnak milyennek is kell lennie. Az átállás folyik, és most szép lesz az átállás a következő napi rendi pontunkra is, ugyanis a következő napi rendi pontunk nem más, mint javaslat a méltányos átállást támogató alap létrehozásáról szóló Európai Parlament és Tanácsi rendeletre. Ezt a rendeletet a mi szakbizottságunk vizsgálja. A néppárt jelezte is, hogy az előadónak hogy ki is az előadó. A kollégánk Manolis Kefalogenis az előadója ennek a dossziénak. Üdvözlöm őt! Az ő felelőssége, az ő munkája lesz az, hogy a frakciókkal együtt dolgozzon a lehető legjobb méltányos átállást támogató alapon, hogy ez amennyire csak lehet méltányos és jól teljesítő legyen. Az összes frakció már aktív és foglalkozik ezzel a rendelettel. Itt van előttünk több hónapnyi munka, nagyon ö, sok munka vár még ránk, ez a mai délutánon veszi kezdetét ez a munka. Ezért szerettem volna ennek a munkának már rögtön az elején a beszélgetések és az Eliza Ferrera biztos asszonyjal történő találkozás után, ez egy nagyon jó találkozás volt, erre a délutára szerettem volna meghívni az Európai Bizottságot, és arra kérem őket, hogy legyenek szívesek egy technikai előadást tartani, amely után workshopra kerül sor a méltányos átállást támogató alapról, ezt a B tematikus főosztály fogja tartani. A téma rendkívül fontos, így mindenkitől kérem, hogy maradjon, ugyanis az információk, amelyeket ma délután fogunk hallani, ezek az információk rendkívül hasznosak lehet, lesznek számunkra az álláspontunk kialakítása során. Ezt a délutánt tehát a méltányos átállás támogató alapnak szenteljük. Ez a javaslat prioritás a szakbizottságunk számára és az Európai Parlament számára is. A méltányos átállást támogató alap új eszköz, olyan új eszköz, amelynek az a célja, hogy támogassa a területeket, amelyeket a leginkább érint a klímasemlegességre történő átállás. Anna Wagner itt van velünk, üdvözlöm őt, ő fogja tartani az előadást, mint a politikai és intézményközi koordinációért, stratégiai menedzsmentért és dokumentációért felelős fő képviselő a, a DG régióban. Meg is adom neki a szót, ő fogja tartani ezt az előadást. Thank you, Chair. Um, and thank you. Nagyon köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm ezt a lehetőséget. Nagyon köszönöm, hogy felszólalhatok, és bemutathatom a méltányos átállási alapot, valamint a méltányos átállás támogató alapról történő eszmecserét meghallgathatom. Ez egy rendkívül fontos lehetőség, be fogjuk mutatni ezt az alapot, és lehet majd hallani kérdésekről, javaslathoz kapcsolódó kérdésekről, és a szélesebb kontextusról is. Az én célom az, hogy részletes betekintést nyújtsak az eszmecserék után, biztos asszonyjal történő eszmecsere után nagyobb részleteket fogok önöknek mondani. Szeretném már most a kontextust bemutatni, mi is ez a méltányos átállás támogató mechanizmus? Ez a méltányos átállás támogató mechanizmus egy peruházási része a zöld megállapodásnak, amelyet decemberben mutatott be az Európai Bizottság, és amelynek az a célja, hogy 100 milliárd beruházást eszközöljön. Ezeknek a célja az, hogy támogassa és finanszírozza azokat a régiókat, amelyek a tagállamokban a leginkább kivannak téve az átállást kísérő kihívásoknak. Ez a méltányos átállást támogató alap illetve mechanizmus három pillérből áll. Egyrészt a méltányos átállást támogató alap. Ez az alap, amelyet a, amely a kohéziós politika alatt fog működni, a többi kohéziós politikai alappal, és amely úgy várjuk, hogy 30-50 milliárdnyi befektetést fog magával hozni, úgy, hogy támogatásokat nyújt. A méltányos általás támogató mechanizmusnak a második pillére, a méltányos általás támogató alap mellett, az egy külön, tra, külön átállási séma, amely az InvestEU programnak a része. Ez egy olyan program, amelynek a keretében 45 milliárd, milliárd eurónyi beruházásokra várunk, főleg a magánbefektetéseken keresztül. Tehát itt a magánbefektetőket, a piacot szeretnénk bevonni. A harmadik pillér pedig nem más, mint a közszférának a hiteladó képessége együtt az Európai Beruházási Bankkal. Ennek van egy ö, külön része, egy külön ö, támogatási része, amelynek a keretében 25-30 milliárdos beruházásokat remélünk a következő több éves pénzügyi keret alatt. Ez a harmadik pillér szeretne, szeretné a közfinanszírozásokat ösztönözni, és ez főleg a köz hatóságoknak, közszervezeteknek szól. Ez tehát a méltányos átállást támogató mechanizmus, ezen belül <clears throat> a teritoriális területi méltányos átállási tervet is megemlíteném, amely tartalmat ad a méltányos átállást támogató alapról szóló javaslatnak. Amint az érdekelt felek kidolgozzák ezeket a terveket a tagállamok fennhatósága alatt, meg fog születni a méltányos átállást támogató alap három pillére. A második és a harmadik pillér mögött az az ötlet sejlik fel, hogy ezeknek a pilléreknek földrajzi, ágazati fedezettel kell rendelkezniük, le kell fedniük a lehető legtöbb területet és szektort, segíteni kell azokat a területeket, amelyeket az átállási tervekben öm, beazonosítanak. Ezeket egyébként a bizottság fogadja el. Folytatnám, mi is tulajdonképpen ez az alap, milyen célja is van. A hatája és a tárgya mi is ennek a rendeletnek, ennek az alapnak. Szeretnénk támogatni azokat a területeket, amelyek a leginkább kivannak téve a gazdasági és szociális kihívásoknak, amelyek az Európai Unió 2050-re klímasemlegessé való átállásából fakadnak. Ennek az alapnak a feladata, hogy szociogazdasági kihívásokat oldjon meg, nem magát a klímaátállást. Konkrét klíma Mm, átállási célokat energiaátállást támogató célokon keresztül lehet finanszírozni, mint például a modernizációs alapon keresztül. De ez egy külön ötlet, és szeretném aláhúzni, hogy itt az a cél, hogy a negatív hatásokat orvosoljuk, azokat a negatív hatásokat, amelyek a klíma általásból fakadó kihívásokra adott tagállami válaszokból fakadnak. Van egy külön célkitűzés, amely ezt ki is mondja. Ez a külön célkitűzés az az, hogy a szociális, gazdasági és környezeti hatásait kezeljük az átállásnak, a neutrális gazdaságra történő átállásnak. A méltányos átállási mechanizmus, a méltányos átállást támogató alapnak a nagyobb kontextusa, és itt a kohéziós politikai ö, alapot említeném, amely szintén ö, megágyazott ennek a méltányos átállást támogató alapnak, ugyanis ez az alap a kohéziós politikán belül létezik, és meg kell, hogy feleljen a közös rendelkezésekről szóló rendeletnek, amely az összes, összes kohéziós politikai alapra vonatkozó szabályt tartalmazza, így a méltányos hátállás támogató alapra vonatkozó szabályokat is. Vagyis ez a célkitűzés ugyan olyan célkitűzés, mint a közös rendelkezésekről szóló rendelet öt másik része. Nézzük, hogy mit is, hogyan is használjuk fel a forrásokat ebben az alapban. A bizottságnak a javaslata szerint van 7,5 milliárd eurós friss pénz a méltányos átállás támogató alapban. Ez a 2018-as MFF javaslaton javaslatot egészíti ki, mert mint a bizottság javaslatát. Ezek a források a hármas fejezetben találhatók. A céljuk, hogy a, nem, a természetes forrásokat és a környezeti forrásokat támogassák az MFF-en belül. Ezek a, ezeket a forrásokat um, kiegészítik a kötelező átcsoportosítások az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és um, az Európai um, Szociális Alapból. Ezeknek legalább másfélszeres nek kell lenniük a tagállamok által a méltányos hatállást támogató alapban javasolt finanszírozásnál. És nem lehetnek háromszor olyan magasak, mint ezek az összegek. Ezen célkitűzés megvalósításának az is a célja, hogy a kohéziós politikai forrásokat védjük, és a hagyományos kohéziós politikai célokat is támogassuk, valamint a hagyomány, ha úgy tetszik, hagyományos kohéziós politikai kihívásokat is megoldjuk. Ezek az átcsoportosítások ezért lehetnek az RDF-nek és az ESF-nek maximum 20%-ai. Tehát így elegendő forrás van ezekre a célokra is, méghozzá mindez kiegyensúlyozottan. Az átcsoportosított összegeket a, terita, a területi méltányos átállási tervekben kell meghatározni. Ez a méltányos átállás támogató alap szempontjából jelentő ö, nagy fontosságú. A tervben leírtaknak leírtakat ö, magyarázattal kell ellátni, az átcsoportosítás szempontjából is meg kell ezeket magyarázni. Például a tevékenységek fél, 50%-a támogathatja a munkavállalókat, illetve a munkakeresőket, és ezzel párhuzamosan a kötelező átcsoportosításnak 50%-a ESF forrásokból kell, hogy származzék. Leegyszerűsítve ez áll az átcsoportosítás mögött. Az egycsoportosításnak az is a célja, hogy egységes szabályokat alkalmazzunk, és egységes pénzösszeget használjunk fel, követvén a méltányos átállás támogató alap céljait. Nincs már többféle szabályozás, ezek nem fogják veszélyeztetni a megvalósítást, a végrehajtást, egyfajta szabályrendszert javasolunk. Ami a későbbi plusz források hozzáadását illeti, ez is lehetőség, erre is van lehetőség ezen cikkekben. Később az MFF-nek megfelelően a forrásokat lehet növelni, a költségvetési hatóságok döntésének megfelelően. A kohéziós politikai társfinanszírozási ráta fog erre az alapra is vonatkozni, teljes mértékben megfelelvén a mm, többi kohéziós politikai alapnál megfogalmazott megfogalmazott ráták, ráták esetében, mint az RDF és az ESF plusz esetében alkalmazandó ráták. Kettő kulcs elemre, kulcs célra térnék ki, ezek a támogatásnak a végrehajtását ösztönzik. Először is a régiókat segíteni kell abban, hogy átálljanak más tevékenységekre, hogy diversifikálni tudják a gazdaságokat, és kevésbé törékenyek, ki legyenek, kevésbé legyenek kitéve az átállás okozta nehézségeknek, másrészt pedig szükség van arra is, hogy a tevékenységeknek a nagy része az a szociális vetületekre vonatkozzon, az átállás szociális vetületeire, úgy, hogy például átképzést, továbbképzést nyújtunk a munkavállalóknak, a munkakeresőknek, és szélesebb kontextusban a, mun- a munkanélkülieknek is egyáltalában olyan hatályra, ez a hatály fókuszáltabb, az ESF pluszból vesz át elemeket, és az e rdf ből is. A javaslat részletes listában mutatja be, hogy melyek azok a szektorok, melyek azok a tevékenységek, amelyeket támogatni kell. Itt szeretnék visszakapcsolódni az a méltányos heteles támogató mechanizmusra. Ahogy említettem, a második és a harmadik pillérben szélesebb földrajzi és ágazati lefedettségről tudunk beszámolni. Ez minden szükséges beavatkozást lefed, olyan beavatkozásokat, amelyek szükségesek a sikeres klíma átálláshoz. Csak hogy a méltányos átállás támogató alap kevés finanszírozással csak bizonyos területekre tud koncentrálni. és így szűkebb hatája tud lenni. Ami a környezeti fenntarthatóságot illeti, ez is szerepel a beavatkozási területek között, ezeket is lehet és kell támogatni. Itt azt szeretném kiemelni, hogy ez a támogatás teljes mértékben meg kell, hogy feleljen a szennyező fizet elvnek. A környezeti fenntarthatóság beleértve bizonyos elemeket az egyéb alapokból, mm, mindenképpen kell, hogy támogassa a területeknek a környezeti vetületeit, és támogatnia kell a kohéziós politika céljait is bizonyos korlátozásokkal. Ami a mm, jogosultsági kritériumokat illeti, fontos, hogy ezeket meghatározzuk, és itt azt értem, hogy a méltányos átállás támogató alap célkitűzéseit támogatni kell a meghatározott célok mentén. Ezeket a meghatározott célokat pedig el kell mm, magyarázni, és a méltányos területi átállást támogató tervek részét kell, hogy képezze. Így lehet hozzájárulni a terv végrehajtásához. Ami az emberek támogatását illeti, akiket a méltányos heteles támogató alap támogat, azok kell, hogy legyenek, akiket érintenek ezek a kihívások. In terms of how the fund ami pedig azt illeti, hogy a kedvezményezettek körét hogyan lehet kiválasztani, szeretném hangsúlyozni, hogy ez maximálisan konzisztens és maximálisan beilleszkedik azokba a beruházásokba, amelyek a regionális fejlesztési alap és az ESF plusz alatt kedvezményezettek. Van két olyan terület, amely még kiegészítő támogatást kaphat, ez a produktív beruházások, illetve bizonyos olyan tevékenységek, amelyek a GHG kibocsátás csökkentésére vonatkoznak, de ezek korlátozott intézkedések, és természetesen figyelembe kell venni az elveszett vagy pedig veszélyben lévő munkahelyeket. És itt külön indoklásra van szükség, például, hogyha munkahelyeket lehet ezzel megmenteni, vagy pedig, hogyha elveszett munkahelyek helyett lehet új munkahelyeket teremteni. Ennek tehát szerepelni kell a tervben, és maximálisan meg kell felelni az alkalmazandó állami támogatási szabályoknak is. Ami a programozási folyamatot illeti, és a feltételhez kötöttséget illeti, ezen a szlájdon láthatóak a kulcsfontosságú kérdések. Tehát itt látható, hogy ez a javaslat hogyan fog majd beilleszkedni a már elindult programozási folyamatba, és mindannyian tudjuk, hogy ennek a beilleszkedésnek gyorsan kell megtörténnie, tehát a lendületet ki kell használni, annak érdekében, hogy amikor a teljes jogi keret hatályba lép, reméljük 2021 elején, akkor a programozási folyamat már kellőképpen előre haladt, annak érdekében, hogy ezek a programok ugye benyújthatóak a hatályba lépésekor, és a projektek azonnal elindulhatnak, és a támogatottaknak, a kedvezményezetteknek azonnal folyósítani lehet a támogatást. A bizottság bizonyos analitikai elemeket is megosztott velünk az országjelentések kapcsán, illetve a beruházási függelékek keretein belül, a méltányos átállási alapban. Ezeket természetesen megosztjuk a tagállamokkal is a hónap vége előtt. Ez tulajdonképpen egy kiinduló elemzési eljárás azzal kapcsolatban, hogy melyik a legérintettebb területek, illetve az ezekhez kapcsolódó kihívások. Ez tehát egyfajta kiinduló pont az informális tárgyalásokhoz, hogy minden a méltányos átállással kapcsolatos kérdésre ki tudjunk térni. Ugye itt figyelembe kell venni a folyamatban lévő programozási tárgyalásokat, és ezeket bele kell építeni a területi méltányos átállási tervekbe. Tehát ezek azok a programozási elemek, amiknek mindenképpen szerepelniük kell. Ezeknek a terveknek maximális konzisztenciában kell állniuk a nemzeti szintű elkötelezettségekkel, a nemzeti energia és klíma tervel. Ezen kívül be kell azonosítani azokat a specifikus területeket a NAC 3-as vagy még ennél is alacsonyabb szinteken, ahol um, ugye megtudhatjuk, hogy melyek a legnegatívabban érintett területek. És akkor egy területre lebontott leírást kell majd közölni, az intézkedésekről, a specifikus beruházási igényekről, amik ezekhez kötődnek, és annak érdekében, hogy ezekben a tervekben konstruktív párbeszéd keretein belül megegyezhessen a bizottság és a tagállamok, mindenképpen előre kell lépni. Aztán a JTFS támogatottságú programoknál szintén nagyon fontos ez a kiegészítő átmeneti, területi átmeneti terv. Ez a program tulajdonképpen a kohéziós politikából gyökerezik, és az érintett partnerek bevonása és a többszintű kormányzás rendkívül fontos. Ezt mindenképpen tiszteletben kell tartani, mint ahogy ez a CPR rendeletben is szerepel. Aztán az érintett felek bevonásával kapcsolatban is vannak kitételek, illetve ennek a leírásával és meghatározásával kapcsolatban is a méltányos átállási tervekben. Ez ezeknek a terveknek kötelező része, és ezek alapján indulhatnak el a párbeszédek. Ami az allokációs eljárásokat illeti, szeretnék, szeretném megmutatni azokat a legfontosabb kritériumokat, amiket figyelembe vettünk, amikor az allokációs eljárásokat kidolgoztuk. Látható ezen a listán az az öt elem, amely rendkívül fontos, és az is látható, hogy a mutatóknak a fele gazdasági megfontolásból született meg, illetve itt vannak az üvegházhatású gáz kibocsátások, és ezeknek a pontoknak a második fele ezeknél a mutatóknál munkavállalási kihívásokat tükröz. Figyelembe vették az üvegházhatású gáz kibocsátást a magas szénintenzitású régiókban, ez ugye a környezeti meghatározás, és a munkaerőpiaci meghatározásoknak vagy kitételeknél, például a szén és lignit bányászatban a munkahelyek változása szerepel. Aztán van egy capping, egy plafonérték meghatározás is, ez két irányban is működik. Egyrészt a nemzeti allokációk nem léphetik át a két milliárd eurót, a másik pedig, másiknak pedig az a lényege, hogy a finanszírozási volumen kritikus tömegét elérjük, ez a segítségnyújtás intenzitására vonatkozik, ez ugye legalább 6 euró per fő az egész periódusra nézve. Ezek szerepelnek tehát a metódusunkban, az eljárásunkban, és itt ugye meg kell nézni az egyfőre jutó GNI-t az adott tagországban, és azt, hogy a források milyen módon koncentrálódnak a kevésbé fejlett tagállamokban. Az allokációs eljárások itt láthatóak egészen pontosan ebben a táblázatban, és itt nem csak a méltányos átállás alapról beszélünk, hanem a másik két oszlopban az látható, hogy az első pillérnél, az Invest EU-nál milyen összegeket gondolt a bizottság, valamint a harmadiknál az első, második és harmadik pillér is megjelenik. Szeretném még egyszer megköszönni a figyelmet, és mindenkit arra ösztönöznék, hogy részletesen vizsgálja meg ezt a tervezetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Wagner asszony, köszönjük ezt a teljesen egyértelmű előadást. Nagyon örülök annak, hogy itt marad velünk, remélem, hogy meg tudja hallgatni az összes előadót, ugyanis ezután kerül majd sor a vitára, és gondolom, hogy önnek is fel fognak tenni majd kérdéseket. Szeretném régi, régi kedves kollégánkat, Lambert van Nistelrooyt üdvözölni. Nagy öröm számunkra, hogy újra itt vagy. És Éppen most szervezünk az Eszponnal egy fontos találkozót, úgyhogy gondolom, hogy Van Nistelrooy volt kollégánk, ott is hozzászól majd a vitához, hogy rendkívül fontos szervezetét bemutassa, amely szintén az európai kohézióért dolgozik. Akkor most nézzük a szakértőket. Meg fogom adni a szót első szakértőnknek, Vangelis Cimász doktornak, az Európai Központi Kutatóközponttól, hogy elmondja nekünk, hogy a szénbányászat szempontjából az érintett régióknak milyen kihívásokkal kell szembenézniük. Cimász úr, már is öné a szó. Köszönöm szépen a szót várom a távkapcsolót, hogy el tudjuk kezdeni a prezentációt. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani önnek és az európai parlamenti képviselőknek, hogy bemutathatom önöknek a közös kutatóközpontnál elkészített legutóbbi tanulmányunkat, amely a széntermelő régiók előtt álló kihívásokról szól. És az is nagyon fontos, hogy ne csak a kihívásokról, hanem a lehetőségekről is beszéljünk, a regionális lehetőségekről, a munkahelyteremtési lehetőségekről és a gazdasági fejlődés lehetőségeiről. Akik nem ismerik a JRC-t, azoknak szeretném elmondani, hogy ez a bizottság egyik tudományos szerve. Tudományos kutatásokkal foglalkozunk, amelyek segítik a politikai döntések előkészítését, a DG Energy-vel, a DG Régióval és egyéb más bizottsági formációkkal dolgozunk együtt. 2017-ben kezdtük el azt a munkát, amely arról szólt, hogy a szénkitermeléstől nagyban függő régiókat hogyan érinti majd a CO2 semlegességi célkitűzés. Tehát megvizsgáltuk ezeket a szén régiókat, és megnéztük azt, hogy milyen erős intézkedésekre lesz majd szükség ezeknek a régióknak a megsegítésére, technikai és tudományos munkát végeztünk, hogy megnézzük, hogy milyen kapacitásokra lesz majd szükségük ezeknek a régióknak, és milyen modelleket tudnak majd alkalmazni annak érdekében, hogy megfelelő átállás jöjjön létre, megmaradjanak a munkahelyek, és megmaradjon a gazdasági fejlődés is a szénrégiókban. Na most először megpróbáltuk megérteni a kihívásokat. az egyértelmű, hogy a klímasemlegesség semlegesség céljának eléréséhez a foszilis energiaforrásokat maximálisan le kell csökkenteni. Tehát új bizniszmodellekre van szükség, amelyek nélkülözni tudják a szenet. Hat tagállamban jelenleg az energia szükségletek több mint 20%-át szénből fedezik. Jelenlegi Adataink szerint 128 szénbánya működik 12 tagállamban, és 32 olyan NAC régió van, amely számára rendkívül fontos a szénbányászat. 21 tagállamban összesen 207 olyan erőmű működik, amelyet szénnel fűtenek, ez 150 gigawattot termel, amely körülbelül a fosszilis energiából megtermelt energia 35%-át teszi ki. A tagállamok természetesen folyamatosan kivonják a beruházásokat a szénerőművekből, és az új nemzeti energia és klímatervek már természetesen nem a szén irányába mutatnak. De azt azért látjuk, hogy a 150 gigawattból körülbelül egyharmados csökkenés valósul meg 2025-ig, tehát körülbelül 100 marad, és még 10 évvel később még egyharmaddal csökken majd a szén erőművek kapacitása, 2030-ra kb. 55 gigawatt marad. Most nyáron fogjuk az új energia és klíma terveket megvizsgálni a tagállamok szempontjából. körülbelül egy negyed millió ember közvetett vagy közvetlen módon a széniparban dolgozik, 52 ezeren a szén erőművekben, 185 ezeren pedig a szénbányákban. Tehát a tagállamoknál nagyon komoly kiesés lesz, hogyha megszűnnek ezek a szénerőművek. Lengyelországban például a szénerőművekben 13.500 ember munkahelyéről van szó. És mindehhez hozzá kell majd tennünk majdnem még egyszer ugyanennyit, ugyanis ott van az a 215 ember, aki közvetetten valamilyen módon mégiscsak a szénbányászathoz és a szén erőművekhez kötető munkakörökben dolgozik, tehát összesen fél millió ember állásáról van szó. Tehát nézzük, hogy mi történik a szénipar munkahelyeivel. 2025-ig kb. 77 ezer munkahely fog eltűnni, 2030-ig pedig 160 ezer munkahely szűnik majd meg, és ez óriási kihívás. Úgy gondolom, hogy amikor a kihívásokat látjuk, akkor a lehetőséget is látnunk kell, hiszen a méltányos átállásban lehetőségek is rejlenek megpróbáljuk ezt az átállást felré, méltányossá, igazságossá tenni, hogy senki se legyen vesztese ennek az átállásnak. Olyan bizniszmodelleket kell kidolgozni, melyek segítségével még több munkahelyet is lehet teremteni, mint amennyi elveszett, hogy a szénen túli gazdaság megfelelőképpen működjön. Van tehát egy összetett és globális kihívás, amely előttünk áll és amikor a megoldásokról és az átállási stratégiákról beszélünk, akkor meg kell néznünk azt, hogy ugye ki kell lépnünk a fosszilis energiaforrásokból és a szénből, és meg kell néznünk azt, hogy ennek milyen kihatása van a gazdaságra, a társadalomra, a munkahelyekre, illetve a környezetre nézve. Új kihívások jelennek majd meg, új értékláncok jönnek létre, és varázsütésre nem fogjuk tudni megoldani a helyzetet, nincsen olyan általános panacea, amely mind a 42 érintett régió problémáját megoldaná, Mindenhol ö, sajátságos megoldásokat kell kidolgozni, például a már létező gazdasági ágazatok modernizációja, amelyek egy pozitív hatást elindítva további technológiai adaptációhoz vezetnek, amelyek során új munkahelyeket lehet majd teremteni. Tehát az emberekre és a munkahelyekre kell koncentrálnunk, arra, hogy ezek az emberek újra munkát találjanak stratégiai terveket kell kidolgoznunk, és segítenünk kell azokat, akiket, akik a széniparban dolgoztak. Segítenünk kell nekik, hogy új készségeket szerezzenek, amelyekkel felkészülnek arra az új gazdaságra, ami a szén utáni világban bekövetkezik majd. A szénrégióknak nem kell a nulláról indulniuk, hiszen komoly ipari hátterük van, van infrastruktúrájuk, amelyet továbbra is fel lehet használni, csak másképpen. És a legnagyobb tőke, amivel rendelkeznek, az, az az emberi erőforrás, az a humán tőke, hiszen vannak embereik, akik megfelelőképpen dolgoznak, akik ipari képzettséggel rendelkeznek, akik mérnöki képességekkel bírnak, akiknek a biztonság vagy egyéb területen nagyon komoly tapasztalatuk van, amelyet ugyanúgy fel lehet használni más energiaágazatokban, megújulókban például a napenergia kapcsán. Tehát a szén régiók átállása már így is tulajdonképpen folyamatban van. Itt napparkokra és szélparkokra láthatunk példát. Egy további előnyük a szénrégióknak az, hogy van megfelelő terület, vannak olyan szabad területek, ahol más jellegű új erőművek épülhetnek, illetve az ipari kapacitások is már képültek, tehát megvannak a gyárak, amelyek fel tudják használni ezt az energiát, éppen csak máshogy kell előállítani az energiát. Tehát azokat, akik eddig a szénágazatban dolgoztak, egyszerűen át kell képezni a tiszta energia iparban keletkező munkakörökre. Az elmúlt évben megpróbáltuk megnézni, hogy a tiszta energiának milyen lehetőségei vannak ebben a 42 régióban. Ezek a régiók továbbra is fontos szerepet játszanak majd az energia előállításában. Megpróbáltuk kiszámolni és megbecsülni hogy a bioenergia, a napenergia és a szélenergia hogyan hasznosítható azokban a régiókban, ahol most a szénbányászat nagyon fontos munka lehetőség. Itt a teremben hátul megtalálható ezeknek a felméréseknek az eredménye. Először is megállapítottuk, hogy a megújuló, energiófor, megújuló energiaforrásokban van elég lehetőség az energia szükségletek fedezésére, tehát 2050-ig a dekarbonizáció megvalósítható. Azt látjuk itt a térképen, hogy ugye mindenhonnan az Európai Unióból látunk szénrégiókat. Dél-Európában ezeken a területeken a napenergia jól hasznosítható, de a szélenergia is, más területeken csak a szélenergia, vagy a bioenergia, de minden egyes régióban ebből a 42-ből van olyan megújuló energia, amely hasznosítható. Ami szintén nagyon fontos az az, hogy komoly lehetőségek rejlenek ezeknek az energiáknak a tárolásában, tehát így az energia szegénység kérdésére is megoldást találnánk. A szén régiók általában közepes bevételű régiók, és amennyiben az energiahálózatok modernizációját el tudnánk indítani, tehát hogyha ezen tudnánk segíteni, illetve az ebben a régióban a lakásokat modernizálni lehetne, akkor ez is segítene az emberek életminőségének javításában. Ráadásul ez is munkahelyeket teremtene, tehát akik régen a színbányászatban dolgoztak, dolgozhatnának például ezeknek a lakásoknak és házaknak a felújításán, tehát reciklálhatják magukat az építőiparban. Egy további példát is elmondanék a munkahelyteremtési lehetőségekre, ez pedig az elem és akkumulátor gyártás, Az elektromobilitás ugye fontos eleme a CO2 kibocsátás elleni harcnak, és tudjuk, hogy az egyik legnagyobb szennyező a közlekedés. Nagyon sok óriás beruházás elindult, és nagyon sok gyár már tervezés vagy építkezés alatt áll. Ezek a gigagyárak szintén kerülhetnének ezekbe a szén régiókba. Egyetlen ilyen óriás gyár két-három ezer embernek adhat munkát. Tehát most nézzük, hogy mindezeket a lehetőségeket hogyan lehet valódi munkateremt, munkahelyteremtésé formálni megegyeztünk a célkitűzésekben az átállás kapcsán, és a 2030-as dekarbonizációs célkitűzések kapcsán. Megvannak tehát a célkitűzések, a megújuló és a tiszta energiák kapcsán, és úgy véljük, hogy 315 ezer munkahelyet lehet teremteni a dekarbonizációval, és az házak, épületek felújításával. Tehát azok, akik a széniparban dolgoznak, azoknak lesz lehetőségük az építőiparban dolgozni. Természetesen nem minden régió egyforma, de minden régióban meg lehet találni az átállás megfelelő lehetőségeit, és most végezetül szeretném megosztani önökkel az elmúlt események vagy az elmúlt időszak néhány pozitív eseményét. Itt látható, hogy a megújuló energiaforrásokkal milyen munka lehetőségeket lehet teremteni. Három különböző csoportba soroltuk be a 42 szénrégiót, 28-nak, tehát több mint a felének nagy lehetősége van arra, hogy megújuló energiaforrásokat dolgozzon fel ebben a 28 régióban mindössze arra van szükség, hogy meglegyen a megfelelő finanszírozás, hogy elindulhasson a megújuló energiaforrások kiaknázása. Aztán van még hét másik régió, ahol közepes potenciál rejlik a kiegészítő megújuló energiaforrások esetében, és hát van hét régió, ahol a megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek rendkívül szegényesek, tehát ennek a hét régiónak nagyon komoly szüksége van arra, hogy alternatív bizniszmodelleket dolgozzunk ki, hogy amikor megszűnik a szénbányászat és a szénerőművek felhasználása, akkor az embereknek legyen lehetőségük más munkahelyre elmenni dolgozni. Most néhány NAC 2-es példát fogok megmutatni, az erre vonatkozó konkrét adatok szintén benne vannak a dokumentumban. Fontos az építőipar, az épület felújítás, a, az elhagyott vagy már nem használt szénbányák és szénerőművek újrahasznosítása. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem, és hogy elmondhattam ennek a tanulmánynak az eredményeit, és nézzük még egyszer a legfontosabb üzeneteket. Tehát a megújuló energiaforrások lehetőséget nyújtanak a szén régiókban az új munkahely teremtésre. A már létező ipari infrastruktúrát, területeket és szakértelmet fel lehet használni, a helyi közösségek közösen dolgozhatnak tovább ezeken a kérdéseken, a megújuló energiaforrásokban rengeteg új munkahely lehetőség is rejlik, de vannak olyan régiók, ahol más lehetőségek után kell nézni, és alternatív teremtési lehetőségeket kell találni. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Dr. Köszönöm szépen Cimász úrnak a, az előadását. Most rögtön megyünk is tovább, és Enrico Botta urat fogjuk meghallgatni. Ő az OECD-nél környezeti igazgató, és hát felülvizsgálja a tranzíciós irányítási stratégiákat azért, hogy előre lehessen mozdítani a zöld, alacsony szintű széndiokszid kibocsátásra tört, széndiokszid kibocsátásra történő átállást. És aztán rögtön lesz egy harmadik szakértő is, akit meghallgatunk, utána pedig lefolytathatjuk a vitánkat a témában. Botta úr, öné a szó. Én is szeretnék köszönetet mondani a workshop megszervezéséért. Nagyon fontos témáról beszélünk, nem csak Európában fontos ez a téma, hanem globálisan is, és remélem, hogy mindenki a lehető legtöbbet tanulja ebből a témából. Én is egy tanulmányt szeretnék bemutatni, ezt az OECD végezte el, az OECD készítette. Különböző kalapokat próbáltunk, próbáltunk fel. Először is megnéztük, hogy a az átállás az alacsony széndiokszid kibocsátásra milyen hatással van a munkahelyekre. Aztán megnéztük a korábbi tapasztalatokat, amennyiben valamiféle átállás valósult meg az iparban, és aztán megpróbáltuk azt is megérteni, hogy milyen szakpolitikai megoldások tudják segíteni a méltányos és igazságos átállást az alacsony széndiokszid kibocsátásra. Kezdeném akkor a tanulmány első részével. Ez arról fog szólni, hogy mit is tudunk a, a, az átállásról. Az átállás általános hatása meglehetősen alacsony lesz. Nagyon magas karbonadóról beszélhetünk jelenleg, és a referencia számít általában 30 dollár tonnánként, ez egy nagyon magas számot jelent. A, az átfogó hatása a karbonadóra az 0,2% lesz a munkahelyek szempontjából, és itt nem csak munkahelyek vesznek el, hanem munkahelyek teremtődni is fognak. A 0,2% az nagyon alacsony arány, és hát azért, mert például 1995 és 2005 között ebben az időszakban általában az OECD országokban 20%-os volt a munkahely átrendeződési ráta. Úgyhogy a 0,3% az nagyon alacsony azok az ágazatok, amelyek leginkább vannak téve ennek az átállásnak, azok nem a fő munkaadók. Ugyanakkor ez, az, ez a hatás nem jelenti azt, hogy egyes ágazatokban ne, ne valósuljon meg valóságos földcsúszamlás. Tehát például a bányászatban mindenképpen 8%-os változás fog történni, illetve a, azt is fogjuk látni majd, hogy az energiaelőállításban átállás fog megvalósulni, mégpedig az alacsony széndiokszid kibocsátású áramelőállítás felé. Amit ez a dia mutat nekünk, az az, hogy az átállás az érinteni fog néhány ágazatot, nem csak a szénbányászatot, hanem az energiaintenzív, az intenzív energiafelhasználású szektorokat, és nem csak munkahelyek elvesztésével kell számolnunk, hanem, hanem változással. El fognak vesz, vesztődni munkahelyek, viszont új munkahelyek teremtődnek is majd. Tehát ezeket az ágazatokat így érinti az, ág, az átállás, viszont mit tudunk a munkavállalókról, azokról, akik ebben, ezekben az ágazatokban dolgoznak. A munkavállalókat főleg férfiak teszik ki ezekben az ágazatokban, úgyhogy főleg a férfiakat fogja ez az átállás első körben érinteni. A második következtetés, bizonyos ágazatok megnövekedése a női alkalmazottak, a női munkavállalók számára több lehetőséget teremt. A nők elkezdenek majd több szerepet játszani a tradicionálisan férfiak által dominált szektorokban, például a megújuló energiaforrásokra épülő ágazatok 35%-a esetében várható, hogy nők fognak dolgozni. A jelenlegi berendezkedésben főleg administratív szerepet visznek a hölgyek, és kevésbé technikai feladatokat látnak el. Kérdés az, hogy miért van az, hogy a nők kisebb szerepet vállalnak például a hagyományos STEM tárgyakban, STEM területeken, tehát a matematika, a mérnökség és így tovább. Nos, visszatérnék arra, hogy a férfiakat fogja első körben érinteni ez az átalakulás, viszont új lehetőség teremtődik majd a nők számára. Második következtetés, mit tudunk azokról, akik az érintett ágazatokban dolgoznak. Nos, bizonyos országokban általában magasabb az átlag életkoruk. És ez is egy kihívást jelent, hiszen az idősebb munkavállalók az OECD szerint mm, nehezebb számukra az új munkahely megtalálása. Különböző okokra vezethető ez vissza, például kevésbé hajlandóak továbbképeztetni magukat, és, és nem, van, hogy nem szívesen vesznek fel idősebb munkavállalókat a, a vállalatok. Ez a dia, amit most, szá- most látnak a képernyőn, ez hát nagyon komplexre sikerült, próbálom körbeírni, hogy miről, milyen üzenetet is közvetít ez nekünk. Hát két fő üzenete van. Az átállásnak az átállás érinteni fogja a magasan képzett és az alacsonyan képzett munkavállalókat is. Úgyhogy ha az átállásról beszélünk, akkor nem csak az alacsonyan képzett munkavállalókra kell gondolnunk, hanem ugyanúgy a magas, magasan képzettekre is. És mondtam már, hogy nem csak elvesznek munkahelyek, hanem új munkahelyek terem, munkahelyeket teremtünk is majd és ez mindkét csoportot, tehát a magasan és az alacsonyan képzett, képzett csoportot, csoportra is hatással lesz. Hogyha valaki magasan képzett háttérrel szeretne elmozdulni egyik ágazatból a másikba, hát vannak készségek, ami, amire mindenképpen szükség van. Ez a dia azt mutatja meg, hogy milyen milyen készségekre van szükség ahhoz, hogy valaki, valaki szektort vagy ágazatot váltson. Itt konkrétan azonosítani kell, hogy milyen ágazatokban lesz majd szükség több munkaerőre, és itt is szerepet játszanak a, az intelligens átállási tervek területenként. Hogyha arról beszélünk, hogy például a bányászatban munkahelyek fognak megszűnni, és hát köszönöm az előttem szóló előadását, nos, van arra, vannak arra mutató jelek, hogy hogy bizonyos ágazatok nagyon magas szinten lokalizáltak. és azt, azt nem tudjuk pontosan megmondani, hogy az új zöld jellegű foglalkoztatások is ugyanilyen ezekre a helyekre, területekre fognak-e települni. Hogyha a munkavállalóknak költözniük kell az új munkahely érdekében, akkor ez komoly hatással lesz a közösségekre és a családi életre. És hát ugyanakkor főleg az idősebb munkavállalók lehet, hogy nem lesznek erre hajlandóak. Úgyhogy ez a földrajzi divergencia, ez a földrajzi eltérés egy mindenképpen kulcsfontosságú tényező, amit, amit figyelembe kell venni. Ennyit mondanék a kihívásokról. Most akkor rátérnék a szakpolitikai megoldásokra, és hát itt most végigmehetünk ezeken a diákon, és megnézhetjük, hogy ez a múltban milyen tapasztalatok voltak más jellegű átállásokkal kapcsolatban. Amit az esettanulmányok mondanak, az az, hogy a, az átállás esetében az első legfontos dolog az a hosszú távú tervezés. Az esettanulmányok mindig egy hosszú távú eljárásról beszélnek, például a bányász területeken akár 20 évig is tarthat az átállás. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy milyen jövőt szeretnénk építeni, akkor fontos, hogy valamennyi érintett személyre tekintettel legyünk. Például Albertában, Kanadában is megvalósul éppen egy méltányos eltelési folyamat, és ott létrehoztak egy task force-t, azért, hogy valamennyi érintett személy érdeke figyelembe legyen véve. Nagyon sok, a társadalom nagyon sok rétege, tehát hozzájárulhatott a, az adott terület átalakításához. Meg kell tehát határozni, hogy milyen előnyökkel járhat az átállás, az új lehetőségeket azonosítani kell. Az alacsony széndiokszid kibocsátásra történő átállás például egy nagyon fémigényes átállás, úgyhogy ezt, ezt, az, ezt az igényt is mindenképpen figyelembe kell venni. Például Németországban az ipari jellegű turizmus nagyon fontossá vált. Tehát korábbi bányászati létesítményeket meg lehet látogatni, ipari emlékeket, az ipari örökséget lehet ezeknél szemügyre venni, és van olyan létesítmény, ami végül is az UNESCO világörökség részévé vált. Szükségünk van az átállásnál a készségekkel kapcsolatos szakpolitikákra, és ez konkrétan és szorosan kapcsolódik a helyi munkaerőpiachoz. Meg kell figyelnünk, hogy milyen szükségletek vannak, milyen szükségletek alakulnak ki, illetve a nagyobb trendeket is figyelembe kell venni, mint például a digitalizáció és a, a korosodás, a társadalom előregedése. Második pillér, amire figyelni kell, az az aktív munkaerőpiaci szakpolitika. És itt valamennyi olyan politikára gondolunk, amelyek segítenek a, az új munkahely megtalálásában, például átképzéseken keresztül. Nagyon sok politika tartozik ezen ernyő alá, például lehet támogatni a, a munkahelykeresést, lehet, például lehet segítséget nyújtani abban, hogy hogyan írjon valaki önéletrajzot. Hogyha valaki nagyon régóta dolgozott ugyanabban az ágazatban, akkor amennyiben visszakerül a munkaerőpiacra és keresi az új lehetőségeket, ez komoly nehézségeket tud, tud felvetni. Egyes munkavállalók, akik karbonintenzív ágazatban dolgoznak, lehet, hogy könnyen találnak munkahelyet zöldebb területeken, tehát nem biztos, hogy, hogy olyan, hogy komoly átképzésekre van szükség, lehet, hogy csak frissíteniük kell a tudásukat. Vállalkozói ö, oktatást is meg kell, sze, meg kell valósítani, például arra kell megtanítani a munkavállalókat, hogyan vál, vál, váljanak vállalkozókká, egyéni vállalkozókká például ennek is, ez is lehet egy sikeres projekt. Viszont, hogyha kényszerítjük erre az embereket, az komoly, az súlyos következ, következményekkel járhat, úgyhogy itt is oda kell figyelni a megfelelő támogató politikákra. A harmadik pillér, amiről beszélnék, az a strukturális politikákra vonatkozik itt a horizontális kérdéseket vennénk figyelembe. Biztosítani kell, hogy a vállalatok és a, és a munkavállalók az új helyzethez gyorsan tudjanak alkalmazkodni. Támogatni kell a vállalkozói szellemet, a helyi startupok létrehozását, amelyek diversifikálják a helyi gazdaságot És a helyi startupok létrejötte növelheti az innovációt, a produkt a termelékenységet. Itt is tehát sokféle politikáról kell beszélnünk, amelyet megfelelőképpen kell megvalósítani, és ez, ezeknél is szükség van megfelelő támog- finanszírozásra. Korábbi tapasztalatok alapján azt lehet mondani, hogy komoly pénzeket, pénzekkel segítették az átállásban a, a, az adott területeket. Vannak itt lehetőségek is az átállásban, és hát például a széndiokszid kibocsátás megadóztatása az, az is jelenthet egy bevételi forrást. A széndiokszid adó, ami 30 euró per tonna, tehát jóval több, mint eddig, az 20 országban a GDP legalább 1%-át tenné ki Úgyhogy hatalmas összegről beszélünk. Természetesen az országok maguk döntik el, hogy hogyan szeretnék felhasználni ezt a plusz generált forrást, de ez egy lehetséges pénztárca, amihez, amiben bele lehet nyúlni. És hogy levonjam a következtetéseket, szakpolitikai eszközök sorra szükséges ahhoz, hogy megkönnyítsük az áttelést illetve a mozgást az egyik ágazatból a másikba. Az általásnak vannak gender, van gender dimenziója is, és az is megmutatkozott, hogy inkább idősebb munkavállalókat fog ez érinteni. Ők dolgoznak inkább a karbonintenzívebb területeken. Illetve nagyon fontos lesz, hogy földrajzi szempontból is koncentráljuk a, az átállással kapcsolatos tevékenységünket. Köszönöm szépen, Botta úr. Akkor hallgassuk meg a harmadik szakértőnket, Gregory Case-t, aki értékelni fogja a méltányos átállás támogató alapra vonatkozó rendeletet. Kész úr, átadom a szót, tessék. Euh, bonjour à tous, euh, je vais switcher directement. Jó napot kívánok, angolul szeretném folytatni, ugyanis a bemutatónkat angolul írtuk a parlamentnek a kérésére, úgyhogy angolul folytatom. Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm Önöket! a regionális fejlesztési szakbizottságnak az ülésén. Köszönöm, hogy itt lehetek, és megírhatom bemutathatom ezt az anyagot, a bizottságnak az anyagát a méltányos átállást támogató alapról. Ebben a dokumentumban alapvetően ezt a dokumentumot alapvetően három kollégával írtuk a Brügel intézetből. Kettő fontos dologra tértünk benne ki. Az első az az, hogy szeretnénk kiemelni önök számára, hogy melyek a legfontosabb részei ennek a javaslatnak. A második része pedig, hogy az Európai Parlamentnek tömör ö, bemutatást szeretnénk adni a lehetséges ö, módosítókról. Tehát kezdeném először is a bizottság javaslatának bemutatásával. E, a bizottságnak tehát a e, javaslata arról szól, hogy e, hogy ennek az alapnak, ahogyan önök is láthatják, az a célja, hogy az átállást a finanszírozással, a sokszínűsítéssel támogat, támogassa. Mit is jelent ez egészen pontosan? Azt jelenti gyakorlatilag, hogy támogatást adunk háromfajta tevékenységhez. Ez a háromfajta tevékenység pedig a humán erőforrásba való befektetés, a gazdaságba, vagyis a vállalatokba történő befektetés és a talajoknak a támogatása. Ezt a háromfajta alapillért láthatják ebben a méltányos heteles támogató alapban. Ami a méltányos heteles támogató alapnak a méretét illeti, és azt, hogy honnan fog származni ez a pénz, a bizottság a méltányos támogatási alapba 7,5 milliárd eurós friss pénz pénzt tervez, ez az EU-s költségvetésből kerül bele ebbe a, ebbe a programba. A többéves pénzügyi keretnek lesz majd ez része. Ez a 7,5 milliárd euró, ami a satelest támogató alapban, az ELSE e plusszal és az erdf fel fog kiegészítődni. Ezen ezen kívül még tagállami kofinanszírozása, társfinanszírozása is szükség van. Az a célunk, hogy összesen 15 milliárdot érjünk el, ahogyan ezt már a kolléga is mondta. Ami a földrajzi hatályt illeti, minden tagállam részére nyitott lesz ez a méltányos átállás támogató alap, csak hogy ezt szét fogjuk osztani egy igen komplex formula mentén. Ez a komplex formula pedig kettő fontos kritériumra alapul. Először is a zöld, az üvegházhatású gázok és karbonintenzitás szerinti szétosztása. Akik nem tudják, hogy mik a NET 2-es régiók, azoknak elmondanám, ezek a, ha úgy tetszik, régi régiók, a franciák ezt így fogják érteni, a spanyol kollégák pedig az autonóm régióknak hívják talán. Tehát ezek a NAT 2 régiók, és alapvetően ez lesz, az üvegházhatású gázok szerint kerül majd ez szétosztásra, illetve a jelenleg a szén régiókban történő munkaerő nagysága mentén kerül ez majd szétosztásra. Milyen projektek is lesznek beválaszthatóak erre? Először is a több éves, vagy a, a mértékes hatalás támogató alapon belül lesz itt szociális támogatás, valamint talaj, visszaállítás és a gazdaságoknak a támogatása, mint a vállalatok támogatása. Milyen, hogyan is lehet hozzáférni majd ehhez? Territoriális, területi, méltányos átállási terveket kell készíteniük a tagállamoknak. Ezekben el kell magyarázni, hogy hogyan is kell majd, hogyan is szeretnék majd a tagállamok megvalósítani a méltányos átállást, és be kell mutatni azt is, hogy a klímaneutralitási céloknak, mint nemzet, nemzeti szinten hogyan is fog ez megfelelni. Ezt az alapot a bizottság majd úgy fogja elfogadni, hogy ez megfelelő legyen a tagállamok számára. Ez volt a rendkívül gyors összefoglalója a terveknek. Most pedig foglalkozunk a javaslatnak az értékelésével. Valahova fejlődnie a rendeletnek, ez biztos. Azt gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek módosítania kellene a tervezetet, méghozzá mondjuk, mondom mindjárt, hogy milyen területeken. Az értékelést kritik, nagyon kritikusan végeztük el, a javaslataink, a modosítási javaslataink pedig nem ö, kozmetikázások, hanem mély tartalmi változási javaslatok, ugyanis ezt szeretnénk elérni, hogy a méltányos átállást támogató alap valóban támogassa a méltányos átállást. Először is lássuk, lássuk az arab alapnak a, az eredetét. A, nem csak mélte, a méltányos a alap nem csak friss pénzből fog állni, ugyanis tudjuk, hogy a jelenlegi MFF tárgyalásoknak a pontjában, a középpontjában az áll, hogy hogy ugye számokat megtalálj, megfelelő számokat megtaláljuk, még nem tudjuk, hogy milyen GDP arányos költségvetése kerül majd a döntés. A méltányos átállás támogató alap ezen számoktól is fog függeni. A parlament számára ezért olyan fontosak ezek a viták, ezért olyan fontos megnézni, hogy honnan származik majd ez a pénz. A jelenlegi tanácsi javaslat egy ne, nem elegendő, ugyanis a 7,5 milliárd ez abszolút nem számít. Második dolog, ez ezek az agregált számok, ez azt jelenti, hogy a 7,5 milliárd azt a 7,5 milliárdot, ezt mechanikusan más EU programokból fogjuk elvenni. Fontos, hogy megnézni, megnézzék önök, hogy hogyan, honnan is származnak ezek a, az alapok, főleg a kohéziós politikától fognak elvenni forrásokat. Ez alapvetően kettő dolgot jelent. Ez a kohéziós politikának gyakorlatilag az átcsoportosítása, és a 7,5 milliárd euró a kohéziós politikából kerül valószínűleg elvételre, tehát bizonyos országok fogják ezt jobban megérezni, mint mások. A dokumentumunkban látható, hogy szerintünk honnan fog származni a pénz, és, pénz, és mire fogják azt elkölteni. Ezt Olaszország, Spanyolország, Portugália, Magyarországtól fognak ezek a pénzek elkerülni, és Csehország, Németország, Bulgária, Lengyelországhoz fognak kerülni valószínűleg. Ez egy fontos pont, amelyet ki kell emelni, fontos, hogy ezeket tudják, és azt is fontos még kiemelni, hogy meg kell nézni, hogy milyen programokat csökkentenek, ugyanis, hogyha a méltányos átállási alapot töltjük fel ezekkel a pénzekkel, azt valahonnan elve, elvesszük de van, ahol, van, amikor nagyon kicsi hatása lesz ennek az átcsoportosításnak, elvételnek. Ami még a célokat illeti, szerintem először is fontos megnézni, hogy a bizottság nem próbálja még csak megmagyarázni sem, hogy hogy ez a, ez a pénz miért és honnan kerül el csoportosításra. Nem tudjuk, hogy ez a 7,5 milliárd honnan kerül elő. Második dolog, nagyon nehéz mérni, de az értékelésünk szerint ez a 7,5 milliárd euró ez elég, nem lesz elég ahhoz, hogy a szociális támogatást, a gazdasági támogatást és a talajok támogatását, vagyis a három célkitűzést megvalósítsuk a méltányos átállás támogató alap segítségével azt látjuk, hogy az átállás, átállás miatt elvesznének munkahelyek, ezt hivatott a méltányos átállás támogató alap támogatni. Tehát mi azt javasoljuk, hogy a méltányos, azt gondoljuk, hogy a méltányos átállás támogató alap nem fogja tudni a három célkitűzését megvalósítani. A legfőbb és a legradikálisabb javaslatunk az az, hogy az eredeti EP javaslatra térjünk vissza, és a méltányos hiteles támogató alapnak a, középpontjában álljon a szociális támogatás és a talajoknak a támogatása. Tudjuk, hogy ez igen merész dolog itt a regi szakbizottságban ezt javasolni, de szerintünk nincs értelme a kicsi pénzforrásokat több felé elosztani. A két kollégám jelez jelezte már, hogy milyen hatalmas kihívásokról van itt szó. Ezek Európát mindenfele érintik, úgyhogy szerintünk jobb az erőfeszítéseinket egy misszióra koncentrálni, ez pedig nem más, mint a szociális támogatás. Azt is gondoljuk, ahogy megnéztük a jogosult támogatás, jogosult, jogosult támogatásokat, ezek mind-mind megfelelnek valamilyen EU-s tevékenységnek. Tehát a méltányosítás támogató alapnak a célkitűzéseit lehetne másmilyen forrásokból is támogatni, területi méltányos átállást támogató tervekre, terveknek megfelelően. A fő célkitűzésünk tehát a következő, Először is szeretnénk, hogyha a célkitűzéseket szűkítenénk, szeretnénk, hogyha kevesebb jog, beválasztható tevékenységről lenne szó, és azt is szeretnénk, hogy a beválasztható tevékenységek azok, azok azok közé tartozzon a munkavállalóknak az átképzése, továbbképzése és azon embereknek a segítése, akik elveszítik a munkahelyüket, valamint a talajoknak a támogatása második javaslatunk. Ez az előttem szóló kollégám által elmondottakhoz kapcsolódik. Szeretnénk plusz támogatásokat, hogy a szociális támogatások még inkább, működ, még inkább működjenek. Azt gondoljuk, hogy jó ötleteink vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne az, a továbbképzést és az átképzést eredményesebbé tenni. Azt gondoljuk, hogy prioritásként kell tenni a munkahelyeken történő továbbképzést, és azokat a, az infor, azokat a tevékenységeket, amelyek a régiókban az átképzést, továbbképzést támogatják. Hogyha az emberek nem tudják, hogy, ez, hogy milyen pluszkészségekre van szükségük, akkor ezeket nem is tudják elsajátítani. A másik dolog, amit javasolunk, és amelyet szintén az OECD dokumentum is támogat, az egészen konkrétan az, hogy legyen valamiféle jövedelem támogatás a munkavállalók számára. Ugyanis különböző életkorúak ezek a munkavállalók. Jó, hogyha adunk neki akik már előre nyugdíj, javas, nyugdíjjal kapcsolatos tanácsadást, és segítünk nekik abban, hogy tudják, hogy melyik munkájukat hol tudják elvégezni, hogy mobilitásról is legyen megfelelő információjuk. Tehát ezeket az információs kampányokat és a méltányos támogatalabból kellene finanszírozni. Végezetül, mivel ugye a talajok visszaállítása is a tevékenységnek a részét képezi, mi azt gondoljuk, hogy a, fizető, a szennyező fizetelvet kell támogatni, és a talaj visszaállítást olyan területeken lehetne megvalósítani, ahol nincs olyan vállalat, amely ezt el tudná végezni. Végezetül pedig nem azt mondom, hogy hát azt, hogy ezt mondjuk, hogy a méltányos átállás, támog, azt, hogy a azt, hogy azt mondjuk, hogy a méltányos általás támogató alapnak a szociális kérdésekre kell fókuszálni, nem azt jelenti, hogy a gazdasági kérdésekre nem kell ö, fókuszálni, csak azt, hogy ö, támogatni kell az embereket. Mi azt gondoljuk, hogy a méltányos hiteles támogató alap nem a legjobb eszköz a gazdaság támogatására. Vannak más eszközök, amelyekkel ezeket lehet, meg lehet valósítani. Az EU-s költségvetésben például az e RDF, illetve az EU-s költségvetésen kívül is, például az új InvestEU program és az Európai Beruházási Bank és egyéb bankoknak a támogatása is elképzelhető itt végezetül még a földrajzi szétosztásról, elosztásról is ejtenék egy pár szót. Mi valóban azt gondoljuk, hogy politikailag megérthető az előre szétosztás, viszont ambiciózus célkitűzések megvalósítására nem ez a leghatékonyabb mód. Nem így tudjuk biztosítani azt, hogy a leginkább rászorulók fogják kapni a támogatásokat. Tehát sokkal jobb lenne, hogyha ne lenne se, nem lenne semmiféle előallokáció, és jó lenne, hogyha a projekt az úgy működne, mint az európai globalizációs öm, öm, hozzáigazítási alap, vagyis hogyha odaadnánk ez, ezeket az alapokat, ahol, azokra, ahol arra szükség van. Hogyha megnézzük, hogy az előallokáció hogyan is működhet, milyen kritériumok mentén, vannak aggájaink ezzel a formulával kapcsolatban, ugyanis azt gondoljuk, hogyha valaki jelentkezik erre a programra, és a karbonintenzitási kritériumnak megfelel, akkor ez a NET 2-es és NET 3-as régiók esetében is elképzelhető. Itt megint a francia-spanyol példára utalnék vissza azt, muta, azt arra jutunk rá, hogy a NET 3 as arra jutunk rá, hogy a NAT3-as régiók 30% politikának kellene a mértékesíteles támogató alapból támogatást kapnia, viszont ezek nem tartoznak azokban a netkettes régiókba, amelyek viszont a formulában beleszámítanak. Tehát ez a formula nem veszi figyelembe ezeket a régiókat és ezeket a területeket, amelyeknek szükségük lenne a támogatásra. Ez igencsak problémás. Ajánlások. Ahogyan már mondtam, jó lenne, hogyha nem lenne semmiféle előallokáció, és inkább más, inkább a globalizációt támogató alapra szorítkoznánk. Legalább legalábbis a net 3 as adatokat kellene használni az allokációs formulában, így lehetne biztosítani azt, hogy az érintett területeket tényleg lefedik a finanszírozások végezetül. Még kettő ponton van, remélem, hogy nem vagyok túl hosszú. Az ESF Plus és az RDF ki kell, hogy egészítsék a méltányos átállás támogató alapot, tehát itt az RDF-ből, az ESF ból kell forrásokat áttenni a méltányos átállás támogató alapba. Hogyha a méltányos átállás támogató alap elsődlegesen arra van használva, hogy szociális támogatást nyújtsunk, mint ahogyan azt mi javasoljuk, akkor az RDF-ből nem kellene a méltányos átállás támogató alapba átvinni pénzeket, hanem szerintünk a kettő költségvetésnek a vegyi megközelítése nem jó ötlet, mert így elveszítjük a kettő alap által megfogalmazott célok megvalósításának a lehetőségét. Ez az összemosás, ez nem jó, így sor kerület arra is, hogy mondjuk csak szociális támogatásra, vagy csak revitalizációra van szükség, pedig nek, vagy történik meg, pedig nekünk ennek a kettőnek a közös megvalósítására lenne szükségünk, na, nagyon fontos, hogy mind a két szakpolitikát ö, szimultán mm, valósítsák meg az adott régióban. Ajánlásaink ezen a, mm, ezen a területen szeretnénk az RDF-ből a méltányos eteles támogató alapba történő át, ö, mm, átvitelt ö, megkérdőjelezni. Az RDF és más eszközök, mint az, az investív felhasználható akár a célra Mindazonáltal ahhoz, hogy biztosak legyünk abban, hogy mind a kettő célt ugyan olyan regionális szinten megvalósítsuk, Szükség van arra, hogy a tagállamok legalább az RDF-nek egy részét a gazdaság revitalizációra, revitalizációjára fordítsák, és a mértésetás támogató alap kritériumainak megfelelően válasszák ki ezeket a régiókat. Alapvetően az RDF alap kiegészítheti a szociális támogatást, amelyet a mértésetás támogató alap ad. Már két ö, percet túléptem az, edő, az időmet. Itt vannak az ajánlások. Kérem, legyenek szívesek megnézni a jelentést, és hogyha bármilyen kérdésük van, akkor ö, nyugodtan kérdezzenek e-mailben vagy a mostani vitán. Nagyon köszönöm még egyszer a meghívást. Merci. Je n'avais aucune indication sur les orientations. Köszönöm szépen. Ezek az ajánlások ugye csak önökre vonatkoznak, és egész biztos vagyok benne, hogy nagyon sok megjegyzés lesz majd ezek kapcsán, még szerencsére hogy semmilyen elkötelezettséget nem vállaltunk, de nagyon örülök annak, hogy ilyen őszintén nyilatkozott, és mi is őszintén fogunk majd reagálni. Nagyon örülök annak, hogy itt van kollégánk Manolis Kefalogiannis. a jelentéstevőnk, már is megadom neki a szót. Kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani a meghívott vendégeknek, az előadásért, köszönöm a bizottságnak, hogy ezt a jogalkotási tervezetet bemutatta, és köszönöm szépen a szakértőknek, hogy a különböző aspektusokra kitértek. Mindez segít, hogy jobban megértsük a helyzetet, és hogy még további aspektusokon tudjunk gondolkodni. Rendkívül ambiciózus a célkitűzés, hogy 2050-re klímasemlegességet valósítunk meg, és ez az egyik legfontosabb prioritása az Európai Uniónak. Ne feledjük, hogy az Európai Tanács 2019. december 12-én csatlakozott ehhez a célkitűzéshez. A méltányos átállási alap a harmadik olyan eszköz, amely emögé a prioritás mögé sorakozik fel. Éppen ezért nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek az előadója a méltányos átállás alapnak. A JTF az első első számú olyan eszköz, amely segít minket az átállásban egy klímasemleges gazdaság irányába, méghozzá méltányos módon úgy, hogy senki sem fog lemaradni, és senki sem lesz vesztese az átállásnak. Én úgy gondolom, hogy mindehez globálisan kell gondolkodnunk, és természetesen Együtt fogok működni az árnyékjelentéstevőkkel, és minden egyes olyan szereplővel, aki ennek a folyamatnak a részese. Tudjuk, hogy a JTF ,7 milliárd euróból gazdálkodik majd, és minden egyes tagállamot érint. A JTF nagyon sokféle különböző típusú beruházást segít majd a különböző régiókban, ahol egymástól eltérő környezeti, gazdasági és szociális kihívásoknak kell megfelelni. Először is ennek a rendeletnek hatékonynak kell lennie, másodszorban pedig a lehető legnagyobb rugalmasságot kell biztosítanunk a programok megvalósítására. Ami az egész dossziéra vonatkozó időkeretet illeti, júliusra megszületik az első olvasat, mielőtt a parlament nyári szünete megkezdődne. A mai napon a regis vita olyan vita, amelynek célja, hogy a lehető leggyorsabban ki tudjuk dolgozni a jelentést ebben a témában. Másodszorban a célunk az, hogy a különböző parlamenti szakbizottságok kompetenciáját meg tudjuk állapítani. A budget és az ITRE szakbizottságok is érdeklődnek és szeretnének társ illetékes szakbizottsággá válni. A TRAN és a Foglalkoztatási Szakbizottság véleményt szeretne majd formálni erről a kérdésről. Hát ez a döntés körülbelül egy hónap alatt születik majd meg, de természetesen mi addig sem pihenünk, hanem cselekszünk. Áprilisban megszületnek a módosító indítványok, májusban kerül majd sor a szakbizottsági szavazásra. Kedves kollégák, meg vagyok győződve arról, hogy a Green Deal céljai elérhető célok. Megvannak az eszközeink az eszköztárunkban, és maximálisan bízom abban, hogy a méltányos átállásnak politikai prioritássá kell válnia itt az Európai Unióban. A JTF csak egyetlen lépcső azon a hosszú úton, amelynek következtében ez a prioritás valósággá válhat konstruktívaknak kell lennünk, össze kell fognunk, közösen kell beszélnünk a prioritásokról, a javaslatokról, az aggályokról és a lehetőségekről. Természetesen szoros együttműködésben dolgozom majd a tagállamokkal, az árnyékjelentéstevőkkel, a szakértőkkel, a politikai tanácsadókkal és az érintett régiókkal. Meg vagyok győződve arról, hogy a parlament jó jelentést fog kidolgozni, és ezt időben meg fogja tenni. Köszönöm szépen a kollégáknak a támogatást és a hozzászólást. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen. Én is elkötelezem magam itt a parlament nevében és az összes munkatársunk nevében, hogy mi is természetesen minden segítséget megadunk. A tanács részéről még vannak ugyebár kérdőjelek, ködben hajózunk, nem tudjuk, hogy miről, hogyan vélekedik a tanács, és hát addig, amíg várjuk a költségvetési kérdésekre való választ, addig is a háttérben már megkezdhetjük a munkát. És akkor most kezdjük meg a vitát. Pedro Márqueznek adom meg a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Portugálul fogok hozzászólni. Köszönöm a szót. A Szocialisták és Demokraták frakciójának nevében szeretnék hozzászólni, és szeretném először is elmondani, hogy ez az eszköz véleményünk szerint rendkívül fontos. Hogyha nagyra törő célkitűzéseket szeretnénk megvalósítani, akkor meg kell néznünk ennek az átállásnak a társadalmi következményeit is. Ez az eszköz, adekvát, megfelelő eszköz, de azért vannak még kihívások, amelyek előttünk állnak. Szeretnék köszönetet mondani az elnöknek, és a koordinátoroknak, mert rendkívül érdekes műhely munkán vehetünk részt, és voltak igen merész javaslatok, amelyeket igenis meg kell vizsgálnunk mind a parlament, mind az előadó, mind pedig a bizottság irányából. Szeretnék gratulálni az előadónak is, ugyanis ő is nagyon bátor szavakkal és cselekvésekkel indította el ezt a munkát. Én az átállás szociális dimenziójára szeretnék kitérni. Hallottunk javaslatokat és ajánlásokat ebbe az irányba is. Ami a mi frakciónkat illeti, mi mindenképpen úgy gondoljuk, hogy a méltányos átállásnak és a zöld átállásnak azért kell, hogy legyen egy piros aspektusa is. A dekarbonizáció és a digitalizáció egymás mellett kell, hogy megvalósuljon. Ez a zöld paktum nem működik, hogyha a szociális aspektusokat nem veszi figyelembe. Az átállási mechanizmus minden pillérét fel kell használnunk a gazdasági átállásban. Forrásaink szűkösek, ezért meg kell gondolnunk, hogy kik azok, akik leginkább segítségre szorulnak az átállás folyamán. És hogy miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert közpolitikákkal foglalkozom, és nagyon sok területen úgy látom, hogy az ipari átállás a múltban nagyon komoly társadalmi kihatásokat hozott maga után, és nem olyan egyszerű az embereknek átállni egy másik munkahelyre, egy másik munkára. Ez nem úgy működik, hogy az emberek egyik napról a másikra hirtelen készen állnak egy egészen más ágazatban dolgozni. Úgyhogy igenis nagy a kockázat annak, hogy ezek az emberek munkanélkül maradnak, és a társadalmi kirekesztettség áldozatai lesznek és ezek a problémák bizonyos tagállamokban nagyon magas arányban jelennek meg, bizonyos területekre koncentrálódnak, és ezek, ráadá, ezek ráadásul olyan területek, amelyek már így is nehéz helyzetben vannak, amelyeknek az ipari átalakulások miatt már nagyon negatív hatásokat kellett elszenvedniük. Olyan területek ezek sok esetben, ahol a nehézipar már megszűnt, és még ennek a negatív hatásait is a vállukon cipelik. Természetesen nagyon jó lenne, hogyha modernizálnánk ezeket a régiókat, megvalósulna a zöld átállás, és visszanyernénk a versenyképességüket ezek a régiók, de ennek érdekében a szociális kérdésekre is ki kell térnünk. A területeink kohéziója rendkívül fontos, az itt dolgozó munkavállalókat segíteni kell az átállás folyamán, hiszen életüknek új fejezetébe kell lépniük. Az általános érvényű szociális szolgáltatásoknak meg kell maradniuk, és mindenképpen a munkahely teremtésre kell koncentrálnunk és mint ahogy a szakbizottságunk elnöke is elmondta, én is szeretném elmondani, hogy ezek tulajdonképpen támogató jellegű eszközök, de ezek az eszközök csak üres szavak maradnak, hogyha nem áll mögöttük egy ambiciózus költségvetés. Charles Michel is nagyon sok szépet mondott a méltányos átállási alapról és magáról a méltányos átállásról. Itt a parlamentben is elhangzottak szép szavak, de az eredeti finanszírozási javaslatot vissza kellett utasítanunk. Ugyanis, hogyha egy valódi méltányos átállási alapról beszélünk, akkor ezeknek új pénzeknek, friss pénzeknek kell lenniük, és nem máshonnan kell elvenni ezt a pénzt. Tehát, hogyha a tagállamok adnak további pénzeket, akkor ez valóban egy európai politikai motor, vagy gazdasági motor lehet, de enélkül a pénz nélkül, a megfelelő források nélkül, valódi friss források nélkül nem jutunk semmire. Ez az átállás hosszú időszak lesz, és figyelembe kell venni az Európai Unión kívülre mutató hatásokat is. Az európai projekt, a szociális kohézió nem működik, hogyha, hogyha nem vesszük figyelembe az Európai Unión kívüli szénbányák és szénerőművek helyzetét hogyha valóban méltányos átállást szeretnénk megvalósítani az egész világon, akkor az Európai Unió kerítésén kívülre is tekintenünk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pedro. Az árnyék jelentéstevőnek és Rinyus koordinátornak fogom most megadni a szót. Köszönöm szépen, köszönöm az eddig hozzászólóknak a valóban nagyon értékes gondolatokat. A Renew Europe nagyra értékeli azt, hogy a bizottság elkészítette, méghozzá ilyen gyorsan elkészítette ezt a javaslatot. A bizottságnak, és konkrétan Ferreira biztosnak ez volt az egyik fontos ígérete, és hát ehhez tartották is magukat. Véleményünk szerint ez nagyon jó, nagyon jó, hogy van egy javaslatunk, egy valódi javaslat az asztalon, amivel már tovább dolgozhatunk. Tulajdonképpen az eredeti ötlet a méltányos átállási alap kapcsán csak a szénrégiókra vonatkozott. Ám de egyértelművé vált, hogy a klímaváltozás nem csak a szén régiókat érinti, a klímaváltozás elleni harc nem csak a szénrégiókat érinti, hanem más régiókat is. Ez a méltányos átállás olyan mechanizmusokkal jár, amelyek nagyon sok különböző régiót és nagyon sok különböző ipari ágazatot érintenek majd. Tulajdonképpen kettő kérdésem van. Az egyik a finanszírozás mértéke. Elég lesz a pénz? Nagyon sok irányból hallunk aggályokat a javasolt finanszírozás kapcsán, nevezetesen, hogy a JTF-re előirányzott finanszírozás nem lesz elégséges. A második kérdésem pedig az, hogy amennyiben meg születnek ezek az eszközök, ezek vajon megfelelnek majd a polgárok elvárásainak, és alkalmasak lesznek a nagyon sok különböző beruházási igény lefedésére? Sajnálatos módon nincs sok időnk, mert vannak olyan régiók, amelyek már most nagyon nehéz helyzetben vannak. Szénrégiókról beszélek. Bizonyos szénrégióban már az elkövetkezendő hónapokban rengeteg munkahely fog elveszni. Vannak olyan városok ilyen szénrégiókban, amelyekben már is felmerült a kockázata annak, hogy nem lesz fűtés és nem lesz meleg víz. Most nem viccelek, ezek egészen konkrét példák, tehát nagyon súlyos a helyzet. A regionális kormányzatok és polgármesterek a szén régiókban dolgoznak a megoldásokon, keresik a beruházókat, és nyilván a nemzeti kormányokhoz is segítségért fordultak, és kaptak is segítséget. Ahhoz, hogy új beruházókat tudjanak magukhoz vonzani, ahhoz az szükséges, hogy a beruházók biztosak abban, hogy meg lesz a megfelelő munkaerő ezekben a régiókban. Tehát azok az emberek, akik elveszítik a munkahelyüket a széniparban, csak akkor fognak ott maradni az adott régióban, hogyha van valami attraktív új munkalehetőség, hogyha van megfelelő infrastruktúra, hogyha vannak jó iskolák és jó kórházak. Tehát ez egy újabb dimenzióban helyezi a méltányos átállás alapot maximálisan meg kell találnunk a szinergiákat minden finanszírozási eszköz között, és én úgy gondolom, hogy ez az egész kérdés sajnálatos módon messze túlmutat a méltányos átállás alapjának a problematikáján. Nagyon örülünk annak ugyanakkor, hogy a kohéziós politika alatt megszületett ez a JTF, e úgy véljük, hogy ez rendkívül hasznos lesz, és reméljük, hogy sikeres is lesz, hatékony lesz. A JTF-es e pénzek kapcsán valószínűleg nem lesz elég a pénz, de hát majd az idő választad erre a kérdésre. Folyamatos kapcsolatban vagyunk azokkal az európai polgárokkal, akik várják tőlünk a segítséget, és természetesen a technikai szintű együttműködést a továbbiakban is folytatni kívánjuk minden érintett féllel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Andrei, Niklász Linásnak adok szót a zöld frakció nevében. Köszönöm szépen! Először is azt a kérdést kell feltennünk, hogy hová tartunk, és utána megállapíthatjuk, hogy mi is lesz ebben a szerepe a JTF-nek. A JTF-et nagyon jól kell tájolni, és nagyon jól kell felhasználni. Michel javaslatából az egyik legfontosabb gondolat, amit meg kell jegyeznünk, az az, hogy nagyon oda kell figyelnünk ezekre a szén régiókra a méltányos átállás érdekében. Ehhez jó akarat és politikai akarat kell. Itt van tehát ez a méltányos átállás alap, ami mindenkinek segítséget nyújt, aki ki akar, vagy akinek ki kell lépnie a széniparból, és máshol kell új életet kezdenie. Úgy gondolom, hogy mindannyian megegyezhetünk abban, hogy mindennek szerepelnie kell, így szó szerint lefektetve, a méltányos átállás alapról szóló dokumentumban. Tovább is együttműködünk, továbbra is együttműködünk a bizottsággal, és mi is úgy gondoljuk, hogy az egyik kiutat a megújuló energiaforrások jelentik. Tehát 2050-ig mi is szeretnénk teljesen kilépni a fosszilis energiaforrások gyűrűjéből. Hát tudom, hogy van itt ez a finanszírozási probléma, 7,5 milliárdról van, millióról milliárd euróról van szó, és én úgy gondolom, hogy ez kevés ennek a nagy célkitűzésnek a finanszírozására, és ráadásul ugye friss pénzre lenne szükség. Hogyha megnézzük a számításokat és a, a becsléseket, akkor láthatjuk, hogy ez a pénzösszeg kevés, ugyanakkor tudjuk, hogy társfinanszírozásra van lehetőség a strukturális alapokból. A strukturális alapokra nagyon nagy szükség van, és természetesen lehet egy azonos régiót a strukturális alapokból, valamint a méltányos átállási alapból is finanszírozni. Ugyanakkor tartok attól, hogy ha ezek nem friss pénzek, akkor máshonnan fogjuk elvenni a pénzt a méltányos átállás alapba, és akkor több embernek fogunk szenvedést okozni, mint amennyinek tudunk segíteni. Mindenképpen részletesen meg kell, hogy vizsgálja ezt a kérdést az előadó és az árnyék, jelentésadó, árnyék jelentéstevők is. A társfinanszírozás és a garanciák kapcsán szeretném még elmondani, hogy az nagyon jó, hogyha ez működik, de inkább egy olyan tervet kellene felállítani, ami mindenképpen működik, függetlenül attól, hogy jó a gazdasági helyzet vagy nem. Tehát egy olyan tervre van szükségünk, ami valóban képes bizonyítani. És ezt újra és újra el fogom mondani. Megfelelő és stabil finanszírozási eszközre van szükségünk, mert akkor a méltányos átállási alap az elkövetkezendő 20 évben működni tud, és nem csak az elkövetkezendő 7 évben, mert az nem elég. Az MFF-es tárgyalások ugye mindig 7 évenként elindulnak, és arra lenne szükségünk, hogy most azt tudjuk mondani az embereknek, hogy az elkövetkezendő 20 nehéz évre, amikor ez az átállás megvalósul, megvan a pénz, segítséget tudunk nyújtani. Szerintem ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell. Tehát az MFF-es tárgyalásoknál mindig újra és újra elmondtuk, hogy sokkal inkább előre kell tervezni, nem elég 7 évre tervezni ugyanis az, amit most hallunk, az egyszerűen nem elégséges, az nem felel meg a célkitűzéseknek, és nagyon egyszerű azt mondani, hogy az Európai Uniónak ezt meg azt meg kell tennie, de hogyha nincs mögötte pénz, akkor ez nem fog megvalósulni. Igenis, több pénzre van szükség, mert nagyon fontos célok érdekében és nemes célokért küzdünk. Köszönöm szépen a prezentációt, köszönöm szépen az előadó eddigi munkáját, és nagyon örülök annak, hogy a jövőben is együtt fogunk majd dolgozni. Merci beaucoup, Niklas. Andrei euh, Novakov. Köszönöm szépen, Niklas. Andrei Novakov következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőinek, a közös kutatóközpont képviselőjének, a Brügel intézet képviselőjének, az árnyék előadónak, az előadó, az előadónak és az árnyék előadóknak. Nagyon sok téma felmerült, és nagyon pontosan járták körbe ezeket a témákat. Az egyik, az egyik felmerült téma az a, a nemek közti egyenlőség volt a bányászat világában. Hát azt javaslom, hogy ne vizsgáljuk annyira ezt a kérdést. És most térjünk vissza a témához magához. A nyakunkon a zöld megállapodás, tehát biztos, hogy el fog kezdődni. Akkor is, hogyha nem vagyunk kellően felkészültek, már itt van a küszöböm. Úgyhogy a regi csapat, a csapatnak, a az előadónak, az, az árnyék előadóknak fontos szerepet kell vállalniuk ebben a feladatban, ebben a folyamatban. Olyan inti- úgy, kell, úgy kell szerepet vállalni, mint egy olyan intézmény képviselője, vagy képviselője, akiknek az utolsó szavukban van ebben a folyamatban. Biztos vagyok benne, hogy mindenki támogatja ugyanazokat a célokat, mindenki szeretne, szeretne tisztább levegőt, tiszta fogyasztató ételeket, és így tovább. Valamennyi megavat, amit a szén területéről átveszünk valahova, átviszünk valahova máshova, az bizonyos területeken, bizonyos régiókon munkahelyek elvesztésével fog járni. Tehát valamennyi megavatta, amit elvesztünk közben, lehet, hogy megfolytja az ipar, egyes iparágainkat. Úgyhogy támogatni kell a zöld megállapodást mindenképpen, viszont olyan tempóban, olyan ütemezésben, amit a gazdaságunk képes feldolgozni, amivel képes lépést tartani. Biztos vagyok benne, hogy el tudunk járni ilyen módon, főleg ezzel a csapattal. Biztos vagyok benne, hogy földrajzi, politikai szempontból is nagyon kiegyensúlyozott jelentés született, úgyhogy illetve fog születni. És hát várjuk, mint mindig, a tanács hozzáállását. De addig is felkérek minden kollégát, hogy gondoljon arra, hogy azért jött létre ez az unió, mert a szén és az acél területén kereste az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Andrej. Kérdezem, hogy az ID csoportnak az árnyékaló elő, előadója itt van-e? Donátó képviselő, de látom, hogy Fito képviselő jelentkezik. Nagyon köszönöm, elnök úr. Én is szeretném elmondani, hogy mennyire köszönöm, hogy a bizottság képviselői itt vannak, és a beszámolóikkal rávilágítottak arra, hogy ezt a fontos eszmecserét ideje volt elkezdeni. Természetesen, ami minket illet, vannak még kérdőjelek, nem is kicsi kérdőjelek, amelyek itt az eszmecsere során felmerültek bennünk. Az ön gondolataiból indulnék, az az ülésünknek az elején utalt arra, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló eszmecsere kötődik a mostani témánkhoz is. Itt ebben a szakbizottságban fontos munkát kell végeznünk, ugyanis az első szűrő, amelyel tudunk foglalkozni ezzel a témával, az az kell, hogy legyen, hogy átlátjuk ezeket a vitákat, amelyek az elmúlt hónapokban indultak a bizottságon belül. Először is kétségeket kellene eloszlatni. Egyértelműen felmerült az a kétség, hogy meg kell értenünk, hogy honnan is jönnek azok az alapok, amelyek a méltányos hiteles támogató alapot támogatják. Hallottuk, hogy lesz friss pénz, ahogyan, ezek, ahogyan ezt ezekben a napokban hallott, hallottuk, a friss pénz itt nagy kérdést jelent, ugyanis a többéves pénzügyi keretről is is most zajlanak a tárgyalások, és ezek azt mutatják, hogyha ö, itt több kártyával szeretnénk játszani, akkor biztosnak kell lennünk abban, hogy az ezeket a kártyákat finanszírozó ö, források honnan is jönnek. Ö, Hallottuk, hogy a kohéziós politikából jönne pénz ebbe az alapba. Én úgy értem, hogy ez a kettő dolog kapcsolódik egymáshoz, és még itt kétségek vannak még mindig arról, hogy ezek a források honnan is származnak. Az pedig egyértelmű, hogy vannak itt más anomáliák is, amelyekre nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Az első anomália az, hogy a regionális alapok, az európai, az ELSEF és az RDF e honnan is, honnan is tudják, tudnak nélkülözni forrásokat, amelyek átkerülnének ebbe az alapba. Itt ezeket plusz forrásként tekintjük, csak hogy azt gondolom, hogy az új zöld alapba nagy forrásokat kell átcsoportosítani. Nagyon érdekesnek találtam Klejesz úrnak az előadását, ugyanis az előadásában rámutatott a legkritikusabb pontokra. Azt gondolom, hogy az általa felvetett kérdések azok a kérdések, amelyek amelyeket mi már jó régóta ö, szajkózunk. De vannak olyan kérdések is, amelyeket eddig még nem tettünk fel, viszont azt mutatják, hogy ö, nagy kérdésekre kell itt válaszokat találnunk általánosságban ezeket a kétségeket el kell oszlatni, és meg kell mutatni, hogy a kohéziós politikát meg kell védeni, hogy ne legyenek olyan országok, amelyek kétszeresen fizetik meg ezeknek a választásoknak a költségét be kell fizetni, be kell fektetni a kohéziós politikába, és nem szabad elérni azt, hogy azok az országok, amelyek, amelyeknek szükségük van, azok kaphassanak az alapokból. Azt gondolom, hogy a belső munkánk során itt a szakbizottságban fontos lesz az is, fontos lesz az is hogy megértsük, hogy milyen kritériumok mentén hozunk döntéseket, és az is fontos, hogy matematikai men, matematika mentén elgondolkozunk azon, hogy melyik tagállam milyen forrásokat is kap. Gondolkodni kell, nem szabad előző, e-, elsődleges előre kiosztani a forrásokat, hanem a projektek mentén kell megnézni, hogy melyik ország, melyik régió milyen irányban is teljesít. Fontos ezeken mind elgondolkodni, és a, a korrektorokon is, ezeken is tartalmi vita, ezekkel kapcsolatban is tartalmi vitát kell folytatni. És lenne még egy dolog, a kritérium, amely minden egyes tagállamot érint, amelynek van ö, nagy karbonintenzitású ö, ipara a net régiókban. Nem értjük, hogy például itt a Eurostat kritériumokat miért nem alkalmazzuk. Nagyon sok kérdés van, ezekre a kérdésekre mindenképpen válaszolni kell pontos válasz, válaszokra van szükség, tudván, hogy a kérdések, amelyekről most beszélünk, ezekben mind-mind egyetértünk, mi ö, megmutattuk, hogy nem támogatjuk a bizottságnak a javaslatát. De ezt mi frakcióként nem azért tettük, mert nem értünk egyet a, a célkitűzéssel, hanem mert az úttal nem értünk egyet. Az elmúlt hónapokban nagy kérdőjeleket ö, hallottunk, láttunk, ezekre választ kell találni, méghozzá pontos választ. Ez a munka vár ránk, ez a szakbizottságunknak a munkája. Köszönöm. Merci infiniment. Köszönöm szépen. A GUE csoport nevében Márti nem így következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elismerésre méltónak tartjuk, hogy a bizottság első, egyik első javaslataként a, a zöld megállapodást nyújtotta be, illetve ezt az alapot, azzal a célral, hogy a szociális társadalmi dimenziót is erősítse az Európai Unióban. Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznem, hogy óvatosnak kell lennünk, hogyha például figyelembe veszük azt, amit Novakov úr mondott, oda kell figyelnünk arra, hogy irányító szerepet töltsünk be, és ne csak utasok legyünk ebben a folyamatban és oda kell figyelni, hogy az igazat mondjuk, és ne csak dicsérjük egymást. Felmerülnek itt komoly, súlyos kérdések azzal kapcsolatban, ami, amit most javaslatként vizsgálhatunk, és az elhangzott kérdés is megerősítette, illetve az elhangzott előadások is megerősítették a, a kételjeimet a Brüggel Intézet képviselő, képviselője is nagyon komoly, nagyon fontos kérdéseket, kérdésekre hívta fel a figyelmet. Hogy lehet friss pénzekről beszélni, hogyha 7,5 milliárd euró csak úgy jön létre, hogy összekapcsolódik az ESSA és az ERFA pénzekkel. És gondolni kell a, a tanács legutolsó javaslatára is, már most kezdték csökkenteni gondolatban a kohéziós politikára szent pénzeket. Semmiképpen sem beszélhetünk tehát itt friss pénzekről, friss forrásokról. Az is természetesen jó, hogy valamennyi tagállam profitálhat a méltányos átállást támogató alapból, de persze csak azok a tagállamok, amelyek va- valóban támogatják a, az éghajlat semlegesség közös célját. És az, hogy a lehetséges eszközök felét egy ilyen kötelezettségvállalás nélkül is kioszthatók, az számunkra nem érthető. Tehát, hogyha az ESA pluszból és az rfa ból még hozzácsapunk pénzeket e, ezekhez a, az összegekhez, akkor még inkább csökkentjük a kohéziós e, politikákra szánt lehetőségeket, és e, megakadályozzuk a, a, a régió kohézióját. Az a kérdés is felmerül, hogy a finanszírozás tulajdonképpen a méltányos átállás támogató alap szabályozását követi, vagy pedig az ERFA vagy az ESA plusz szabályozásait. Ugyanaz a társfinanszírozási ráta érvényes a, a, a JTF esetében is? Például a NAC 3-as szinteken. Már most is nem elegendő potenciál, tehát potenciál hiány, kapacitás hiányjal nézünk szemben ezen a területen. Lehet, hogy itt csak régi fejlesztési, területi fejlesztési terveket vettek elő, és most ebbe a 7 rendeletbe mindenképpen arra is oda kell figyelni, hogy ténylegesen az igényeknek megfelelően alakítsuk ezt a rendeletet. Tehát mindezen kérdést, kérdés van a fejemben Brügel úrnak, illetve a Brügel Intézet képviselőjének még egyszer nagyon köszönöm az ajánlásait, abszolút követhető és érthető volt minden, amit mondott. És érthető az is, amit, amit javasolt, hogy ne aprózzuk fel a, az energiáinkat, hanem nagyobb csomópontokra koncentráljunk, mint például a szociális hatásokra, a munkahá- munkahelyek elvesztéséből adódó változásokra. Ez mindenképpen megfelel a mi elképzeléseinknek is. Itt tehát még egyszer mondom, felmerült egy jó pár kérdés, amit mindenképpen komolyan meg kell fontolni, és nem minden csak a pénz kérdése, hanem a tartalmi célkitűzések is nagyon fontosak. Éppen ezért várom is a, a vitát, amit itt még folytatunk. Köszönöm szépen. Martina. Martina, köszönöm szépen. Lassan véget ér a vita első része. Felszólalt az előadó, felszólaltak az ár, árnyék előadók, és most folytatjuk a vita második részét a jelenlevő képviselőkkel megadom a szót a, a régió bizottság, a régió főigazgatóság képviselőjének, és most neki adom meg a szót 5 percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék bemutatkozni, hogy Kobersznelnek hívnak, Rieka polgármestere vagyok, és előadója a méltányos eltárás támogató alapnak, mégpedig a régiók bizottságában. Nagyon köszönöm, hogy lehetőségem van itt bemutatni röviden a véleményem fontosabb szempontjait, figyelembe véve a helyi és regionális önkormányzatok perspektíváit. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert nagyon sok érdekes téma merült fel, nagyon érdekes előadásokat hallhattunk. A régiók bizottsága is dolgozik a véleményen, nagyon gyorsan el fog ez készülni, szinte rekordidő alatt, mert hogy azt tervezzük, hogy március 25 és 26-án fogjuk, fogunk erről szavazni a plenáris ülésünkön. A véleménytervezet fő pontjai nagyon hasonlítanak ahhoz, amit itt hallha, amiről itt hallhattunk. Először is úgy gondoljuk, hogy a méltányos általás támogató alap nem lehet egy, nem lehet, nem pótolhatja a kohéziós politikában keretkezett lyukakat, tehát hogyha megszorítások vannak a kohéziós politikában, akkor nem a JTF e feladata ezeknek a kiküszöbölése. Tehát a kormányoknak még egyszer meg kellene ezt tárgyalniuk az MFF kapcsán. A pénzügyi támogatást össze kell kapcsolni a zöld megállapodás célkitűzéseivel, és fontos az egyértelmű elköteleződés a zöld átállás mellett, a párizsi megállapodás végrehajtása mellett, az éghajlatsemlegesség célja mellett 2050-ig, illetve a két és 2030-ig az a kibocsátás csökkentés mellett. Tehát az üveg, üvegházhatású gázok kibocsátását kell csökkenteni, és a dekarbonizációra kell törekedni. A támogatható területeket korlátozni kellene a NAC 3-as szintre. Illetve korrigálja magát az előadó, nem szabadnas nem, nem, tehát nem csak a NAC 3-as szinteket kellene figyelembe venni, hanem a NAC 2-es szinteket is. Azért, mert valamennyi strukturális alapot végrehajtják a NAC 2-es szinten is. A tagállamoknak úgy gondoljuk, több rugalmasságra van szükségük, hogy eldönthessék, hogy milyen összegeket csoportosítanak át az SA-ból és az ERFA-ból a JTF-be. Tehát ahelyett, hogy megállapítanánk a társfinanszírozási rátát 1,5-ben, illetve maximalizáljuk a háromszoros összegben, a rugalmasságot fokozni kellene. Mind a mellett, hogy felső plafonként a háromszoros összeget vennénk figyelembe annak is egyértelműnek kell lennie, hogy azok a tevékenységek, amelyek növelik az, az üvegházhatású gázok kibocsátását, most ezeket a tevékenységeket ki kellene zárni a finanszírozási lehetőségek köréből. A méltányos átállás támogató platform, amely, amely azért jött létre, hogy tapasztalatcserének adjon lehetőséget, ezt ennek szüksége lenne évente egy fórumra, ahol politikai szempontból lehetne elemezni és értékelni az előrehaladást, amelyet a, a JTF alapokkal, a JTF alapokkal értünk el. A régiók bizottsága kész megszervezni az ilyen jellegű fórumokat az Európai Bizottsággal együtt éves szinten. Ez nem lesz egyszerű, nem lesz egyszerű mindezt végrehajtani, mindezt megvalósítani, de hát a leghosszabb utazás is egy lépéssel kezdődik. Köszönöm. Merci beaucoup. Je veux inform- Köszönöm. Szeretném az előadónkat tájékoztatni arról, megvárom, amíg felveszi a fülest, tehát a az EGSB szintén dolgozott a méltányos átállás támogató alap kapcsán, főleg az Econ szekció, és lesz majd egy lesz majd lehetősége arra, hogy az EGSB beszámolóját is meghallgassuk. Folytatjuk az eszmecserét. Dominik Riké kap szót. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Három gondolatot szeretnék megosztani. Az egyik költségvetési vonatkozású. Egyértelmű, hogy a több éves pénzügyi keretről szóló eszmecserék sikerétől függetlenül hiányozni fog 75 milliárd, még akkor is, hogyha a lehető legjobb irányba megyünk ugyanis elmentek angol kollégá, elhagytak minket angol kollégáink, tehát nem lehet friss pénz egy csökkenő költségvetésben. De hát erről nem is érdemes vitatkozni. Felmerül ezért bennem egy kérdés. A globalizációs alap, a globalizációs alap furcsán kerül elő itt ezekben a javaslatokban alapvetően a munka vállalók felé kellene nyitnunk, segíteni azoknak, akik elveszítik a munkahelyüket, és igazából azt látjuk, hogy ez az alap gyakorlatilag a kohéziós alapnak az egy részét csoportosítja át. Ez kiegészítheti, sőt segí- le is cserélheti a globalizációs alapot, ez pedig dupla veszteség lenne. Tehát egyrészt ott van a kohéziós alap, másrészt pedig a globalizációs alap, amelyet elveszíthetünk. Kérem, hogy költségvetési szemeink óvatosan tekintsenek erre. Az Európai Unió már ö, egyszer elszenvedte a bányáknak a bezárását. Például Vallónia, illetve Norpetkeli régió, ahonnan én is származom, egyszer már elszenvedte azt, hogy a gazdasági tevékenységének jelentős részét képező bányákat be kellett zárni. Ezzel pedig nem csak a bányák, hanem az egyéb iparok is, iparok is szem, szenvedtek. Egyrészt, kell, egyrészt tehát a, el kellett szenvedni a kohászati, a, szé, a cégek bezárását, a, a szénbányáknak a bezárását. Kérem, hogy tekintsünk kifelé, nézzük meg, hogy más régiókban és máskor, de mi történt. Nagyon sok embert érintettek ezek az a problémák. Nagyon meglepett az, hogy a bizottság az előzetes tanulmánya során egyáltalán nem reflektált ezekre a korábbi eseményekre. A TRAN szakbizottság előadójaként szeretném elmondani, hogy a méltányos eteles támogató alap bezárja a szénbányákat, bezárja a foszilis energiahordolókat termelő előállító mm, entitásokat, és segít az átállásnak, segít a karbonintenzív iparoknak, vagy energiaintenzív, ez gyakorlatilag ugyanaz vállalatoknak. Itt megint csak a bányászati cégekre lehet gondolni. Szeretném felhívni a Regi Szakbizottságnak a véleményét, egy, figyelmét egy témára. A karbonkibocsátás egyik legnagyobb oka, és itt a zöld megállapodásra kérem, hogy gondoljuk, Európában a közlekedés, a mm, szénkibocsátásnak a 28%-a a közlekedésből származik, nem az iparból, és nem a, nem a háztartásokból. Jelenleg, főleg azokban a régiókban, amelyeket a szénbányászat ér, érinthet. 12 millió munkavállaló dolgozik az autóiparban, vagyis ilyen termikus motoroknak az előállításában. Ezen a motorok, ezek a motorok felelősek nagy részéért a, a mm, szénkibocsátásnak. 10-15-20 év múlva itt óriási változások várhatóak. Ezekre a munkavállalókra is gondolnunk kell. Azt gondoljuk, hogy az elektromos motorra való átállás az egész, érték, az egész láncban összesen 6 millió munkahelyet veszélyeztet. Ez pedig sokkal több, mint ami máshol történhet, mint például a bányaiparokban, vagy egyéb karbonintenzív ö, ipari ágazatokban. Mondhatjuk azt, hogy ez az energiaátálláshoz szorosan kapcsolódik, ugyanis megvan minden lehetőség, akár direkt energiában, akár karbonintenzív energiákban az átállásra. A közlekedésen belül er, ezekre a kérdésekre ki kell térnünk. Sok helyen, Kelet-Európában, Nyugat-Európában ezek az ipari ágazatok, amelyek termikus motorokat állítanak elő, a karbonintenzív kitermelési ágazatoknak a helyébe léptek azt gondolom, hogy látván, hogy milyen kihatásai is lehetnek, katasztrofális kihatásai is lehetnek az átállásnak a munkahelyekre, ez a Rügel intézet rámutatott arra, hogy az átképzésre, a továbbképzésre milyen nagyon szükség van még szerettem volna a Regi Bizottságnak a figyelmét felhívni arra, hogy ott van persze a szénbányászat, ott vannak a szén, szén ö, ö, intenzív iparok, illetve a karbontermelés. Nagyon köszönöm Dominik Rikének a hozzászólását, ez rendkívül érdekes volt. Köszönöm, hogy a Transzak Bizottságot képviselve elmondta a véleményét valóban kombinálnunk kell, amikor gondolkodunk, kombinálnunk kell ezeket a különböző dimenziókat. Főleg mivel ezek az átállások el fognak jönni, és egyszerre fognak ezek az átállások el, elkö, elkövetkezni. A az előadót kérem, hogy dolgozzon együtt szorosan a többi szakbizottsággal. Ezzel pedig megadom a szót Rovenepium kollégának. Nagyon köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani mindenkinek, aki az Európai Bizottságot képviseli. És szeretném Flészónak is megköszönni, hogy itt volt, és a Brigel Intézetet képviselve elmondta az ajánlásait. Örülök, hogy az előadónk a régiók bizottságából itt van velünk, mert találkoztunk, jó, hogy meg tudtuk egymással osztani a véleményünket. Egyetértek az elhangzott aggodalmakkal. Kollégáim költségvetési aggájaiknak adtak hangot. Szerintem sincs elég pénz. Pénzről beszélünk, a, arról a pénzről, amelyel az átállást biztosítani tudjuk méltányos átállásra van szükség, fair átállásra van szükség, tisztességes átállásra. Mindennek pedig a szociális dimenzióját erősíteni kell. Zöld beruházásokról beszélünk, és emberi erőforrásba történő befektetésekről. Az emberi erőforrás az Európában Európában és az Európai Unióban a lehető legnagyobb erőforrás, a humán erőforrással tudunk fejlődni. Figyelembe kell vennünk, véleményem szerint, a szociális dimenzióra vonatkozó aggodalmakat, foglalkoznunk kell azzal, hogy hogyan is lehet jól elosztani a forrásokat, és hogyan lehet elérni azt, hogy a humán erőforrás kapjon elegendő pénzt. Ezen túl még azt is szeretném elmondani, hogy nekem tetszik, hogy foglalkozunk a méltányos átálláson belül a gender dimenzióval. Szerintem sokat beszélünk arról, hogy hogyan kell átképezni, továbbképezni az embereket, és ha már beszélünk a mm, közlekedési szektorról, akkor tudnunk kell, hogy a vasúti ágazatban nincs elég nő. Növelni kell a vasúti szektorban dolgozóknak a számát. A szén régiókban, amelyek átállásnak vannak jelenleg kitéve. A digitalizáció nagy lehetőséget jelent. Így a nőket be tudjuk vonni ezekbe a munkákba. Amikor a szociális dimenzióról beszélünk, akkor kiemel, ki kell emelnünk azt is, hogy a beválaszthatósági kritériumok milyenek is. Például azok a beruházások, amelyek a szociális infrastruktúrára vonatkoznak, ezek ki vannak zárva a lehetőségek közül. Itt most a szociális infrastruktúráról beszélnék, ugyanis az összes beruházás, amely a munkaerőpiacsal kapcsolatos, továbbképzéssel kapcsolatos, ezeket nem lehet a megfelelő infrastruktúra nélkül fejleszteni. Oktatás, hogyha oktatást nem nyújtunk a méltányos átállás támogató alapon belül, az azt jelenti, hogy külön prioritásként kezeljük az RDF-et, és ezt a programba bele kell vonni. Az ESF és az RDF intervenciókat is figyelembe kell venni. Azért mondom ezt, mert figyelemmel hallgattam az eszmecseréket, és szeretném Cimásznak úrnak mondani a Közös Kutatóközponttól, hogy a platform a szén régiók, általános alatt lévő szénrégiók számára az a platform, amelyre Marosevkovics biztos úr utalt, ezt együtt indították el, ugye önök is támogatták ezt még 2017-ben, és ez egy nagyon jó kezdeményezés volt. Jó eredményeket lehetett elérni például Romániában, ugyanis most már készülünk, készítjük a stratégiánkat az egyik legnagyobb ö, szén régióra vonatkozóan, amely persze átállásnak lesz kitéve. Együtt dolgozunk, az a célunk, hogy jó véleményt tudjunk kialakítani, és azt gondolt, azt gondoljuk, hogy a régiók bizottságánál dolgozó kollégáinkkal is egyeztetnünk kell, az LGSB-vel is. Nagyon köszönöm! Merci beaucoup, cher collègue. Je... Nagyon köszönöm, kollégák! MRO kolléga kap szót. Köszönöm, tisztelt uh, elnök uh, úr. Hogyha megengedi, akkor portugálról fogok felszólalni. Először is szerettem volna őszintén köszönetet mondani. Köszönöm, hogy megszervezte ezt az eszmecserét. Az árnyékelőadók és az előadó figyelmébe ajánlanám, hogy intenzíven dolgoztak, nagyon sok intenzív munka vár még ránk. Én ez eszmecsere közben érkeztem nem vagyok benne biztos, hogy mindent jól értettem, de ez biztos, hogy tevékenységekre van szükség, ambiciózus fellépésre. A célkitűzéseinket a célkitűzéseink kapcsán egyetértünk, bal oldalon is, jobb oldalon is. Ez a szolidáris Európának az eredménye. de végezetül mindez semmi, és mi, akik a mezőgazdasági szakbizottságban dolgozunk, tudjuk, hogy milyen vetületei vannak még ennek a kérdésnek. Tudjuk, hogy a programunk nagyon érdekes, és a gazdaságtól a termelőig program is, a fogyasztóktól a termel, termelőtől a fogyasztóig program is megemlíthető itt. Hogyha a gazdasági Hogyha a mezőgazdaságnak a forrásait csorbítjuk, akkor a végén nem lesz mit az asztalra tenni. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a biodiverzitást növelni kell, a dekarbonizációt támogatni kell. Andrá is említette ezt az imént. Mindannyian támogatjuk a zöld megállapodást. De mégis költségvetés csökkentésekről hallani a mezőgazdaság területén. A célunk egyértelmű. Gondoljunk a lakosságra, gondoljunk a régiókra, és gondoljunk az európai szolidaritásra is. Egy nagy specialistánk azt mondta, hogy a dekarbonizációt végző régióknak segítségre van szükségük. Lehet, hogy nincs is méltányos átállás támogató alap, ugyanis a tevékenységek, amelyeket a dekarbonizációért végzünk, azokat máshonnan is lehetne finanszírozni. Hogyha tevékenységek, marketing tevékenységeket akarunk csak finanszírozni, ez nem elegendő, meg kell tölteni tartalommal és pénzzel az alapot. Különben azt fogja mondani a bizottság a tagállamoknak, hogy mindez nagyon szép, de hát boldog házasság lesz ez, csak fizessék önök, mert nekünk nincs el pénzünk. Portugáliában van egy közmondás, amely szerint ez macska egér játék az egyik kezünkkel odaadjuk azt, amit a másik kezünkkel elvesszük. Csodás ez a program, de a karbonizáció, csak hogy így a kapra, a kohéziós politikára kevesebb pénz marad. Hogyan lehet ezeket az érdekes dolgokat mind megvalósítani? Én e-, ennek így nem látom ö, nagy értelmét, mondom ezt nagy tisztelettel gazdasági elemet figyelembe kell venni, és a szociális elemekre nagy hangsúlyt kell fektetni. Zárásképpen még csak annyi, hogy nem régóta vagyok EP képviselő, de hogy Portugáliában és máshol is szoktuk mondani, végül is, a, a, végül is politikákról beszélünk itt, nem? Hogyha magasabbra tesszük a lécet, több elvárásunk van, akkor talán frusztráltak lehetünk, mert nem érjük el a céljainkat, én nem szeretnék frusztrált lenni. Ambiciózus Európa és ambiciózus Európai Bizottság, erre van szükségünk. Ugyanis Hogyha nem, akkor mindez ö, túlságosan homályos marad, és ö, nem, nem szabad, hogy ez homályos legyen. Zöldebb Európára van szükségünk, egészségesebb Európára, és ö, olyan szociális elemre, amelyet megerősítünk. Szerintem ez a több éves pénzügyi keret, ebből a több éves pénzügyi keretből hiányoznak dolgok, főleg ambíció. Nagyon köszönöm, Carvalho kollégánk. Nagyon köszönöm, elnök úr. Én is portugálul szeretnék felszólalni. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, a szakértőknek, és szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak is. Köszönöm a megjegyzéseiket, a dokumentumaikat, amelyeket bemutattak a bizottságnak figyelembe kellene vennie azt, az ok- azt a vetületet, amelyre, amely miatt mi aggódunk. Hogyha az aggájaink, a kérdéseink nem kapnak választ, akkor az aggájaink aktuálisak maradnak, megmaradnak. A karbonsemleges gazdaság kialakítása az valóban etikai kötelezettségünk, ennyivel tartozunk a jövőnek és a, a jelennek is. Na már most ez az átállás, amely méltányos, kiegyensúlyozott szeretne lenni, és amely nem szabad, hogy a zöld megállapodást veszélyeztesse. Ez az átállás fontos, hogy kiegészüljön, mint ahogyan ezt már máskor is elmondtuk, olyan pénzügyi forrásokkal, amelyek elege, elégségesek. A bizottság nyugodtan kijavíthat, de szerintem itt próbáljuk a méltányos átállást támogató alapfinanszírozását összekötni a kohéziós politikával. csak hogy szeretnénk csökkenteni a kohéziós politikának, a kapnak a forrásait. A tagállamok Portugáliához ö, hasonlóan itt most tényleg nem ö, nemzeti álláspontot képviselek, tehát a, a tagállamok, vannak olyan tagállamok, amelyeknek nem megfelelő a karbon gazdaságuk, és amelyek amelyek kevésbé veszik ki a részüket a méltányos általás támogató alapból, pedig jelentősen áttértek az új technológiákra. Azt látom, hogy a több éves pénzügyi keretben egyre több nehézség merül fel. Én számomra is új mandátum ez, én is csak hat hónapja érkeztem, de nem gondolom azt, hogy ez a folyamat méltányos lenne. Szeretnék tisztán látni, hogy megértsem azt, amit jelenleg még nem értek. Ami fontos, hogy a szolidaritás a tagállamok között erősebb legyen. Láthattuk az elmúlt tíz évben, hogy ez, hogyha ezt nem sikerül megvalósítani, az az összes európai országot veszélyeztetheti. Köszönöm ennek az eszmecserének ülésnek pont, ez a célja, hogy kérdéseket tegyünk fel ott, ahol ö, hiányosságok vannak, és kérem a bizottságtól, hogy ezt a nehéz munkát legyen szíves úgy elvégezni, hogy figyelembe veszi a kérdéseket, a mellékes kérdéseket, amelyeket itt feltettünk, és kérdem, hogy, kérem, hogy adjanak válaszokat. Megadom a szót az első alelnökünknek. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon pontosan szeretnék fogalmazni, úgyhogy az anyanyelvemet, a lengyelt fogom használni. Um, nie, nie powinniśmy dyskutować. Ja też uważam, że trzeba... A Green Deal kapcsán úgy gondolom, hogy ambíciózus célkitűzésekre van szükségünk. A mai napon az egyik legfontosabb döntés, amit meghozhatunk, az az, hogy maximálisan követjük a Green Deal-t. Igenis, a Green Deal a helyes út. Ugyanakkor aggódom azért amiatt, hogy hogy fogjuk tudni elérni ezeket a célokat, és hogy milyen árat kell majd fizetnünk ezért. Azt már elég régóta tudjuk, hogy a kohéziós politika az, amely az energia átállást hivatott finanszírozni. De ez mit is jelent a valóságban? Ez azt jelenti, hogy ezeknek a pénzeknek regionális politikusokhoz, KKV-khez, civil szervezetekhez kell majd kerülnie, és esetleg ez a pénzösszeg nem is lesz elég a méltányos átállás megvalósítására, sőt, azt is lehet, az is lehet, hogyha kiveszünk pénzeket a kohéziós alapból, vagy hogyha összemossuk a kohéziós alapot a méltányos átállás alappal, akkor éppen, hogy szétabrózzuk a leghatékonyabb politikánkat és a legfontosabb politikánkat, a kohéziós politikát. És azt is tudjuk, hogy az a pénz, ami jelenleg rendelkezésre áll, az maximum a szociális dimenziót fedi le, de a többit nem. És akkor még mindig itt van a kérdés, hogy a többi területet honnan és miből fogjuk finanszírozni. És hogyha a kohéziós alapból kell elvenni majd pénzeket, akkor tagállamoktól veszünk el pénzt, annak érdekében, hogy ezt más tagállamoknak odaadjuk a JTF-en belül, de akkor egyáltalán nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez jó megoldás lenne. Úgyhogy két lábbal kell a földön állnunk, hogyha máshonnan elveszünk pénzt a JTF irányába, akkor nem fogunk előbbre lépni. Most akkor arról beszélünk, mint valamilyen furcsa álomban, hogy ezeket a bányákat, ezeket a szénbányákat egy az egyben átalakítjuk bányászati múzeumokká, és akkor majd oda fognak áramlani a turisták, de hát bányászati múzeum már minden tagállamban létezik elég, nem fog minden 42 szénrégió, 42 múzeummá, vagy bányászati múzeummá válni, ami majd vonza a látogatókat. És azt is látnunk azt is látnunk kell, hogy a legtöbb vállalkozás az Európai Unióban működésének első évében csődbe megy. Úgyhogy valamilyen hihető és bizalomgerjesztő tervet kell az Európai Uniós polgárok elé tárnunk. Sajnálatos, hogy ezt kell mondanom, de nincsen jó magyarázat, amit elmondhatnánk az európai polgároknak, csak azt tudjuk mondani, hogy hát sajnálatos módon a szenet nem lehet többé használni, de nincsen életképes alternatívánk azok számára, akiket negatívan érint majd ez, a, ez az átállás. több százezer emberről van szó itt az Európai Unión belül. Nem lehet ezt a több százezer embert egyik napról a másikra átkonvertálni valamelyik másik gazdasági ágazatba. Van egy házunk, ami nem szép és repedezett, akkor ezt a házat leromboljuk, és utána építünk egy szép házat. Ez lenne a terv de jelen pillanatban nincs meg a pénz erre az új házra, úgyhogy leromboljuk a régi házat, és csak arra van pénzünk, hogy az új ház alapjait felhúzzuk, de utána hol is fogunk lakni? Köszönöm szépen, kedves alelnök kollégám. Buda képviselője szó parancsoljon. Köszönöm szépen, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert nagyon érdekes ez a vita. Hát a pokolba vezető út csillogó kövekkel van kikövezve, és jó indulattal van kikövezve, ezt mindannyian tudjuk. Úgyhogy nyilván a bizottság is jó indulattal dolgozta ki ezt a javaslatát. Hát nem tudom, hogy mit kellene tennünk, átdolgozni ezt, vagy egyszerűen elutasítani, amit a bizottság javasolt. Mint ahogy az imént elhangzott, ugye nincs meg a pénz ahhoz, hogy felépítsük az új házat. Ez a 7,5 milliárd euró, sokszor hallottuk már ezt a számot, ez rendelkezésre áll, de hát ez honnan jön ez a pénz? Ez ugye az MFF-ből jönne, csak hogy a tagállamok még nem egyeztek meg az MFF-ben európai szinten. Másodszorban pedig azért fel kell tennem azt a kérdést, hogy itt mindenki egyetért azzal, hogy a kohéziós politikából vegyünk ki pénzt a JTF-re. Hát ez egyáltalán nem elfogadható, a kohéziós politika már így is botladozik. Természetesen fontos a JTF, és az embereknek segítenünk kell abban, hogy a hónap végén is megélhessenek még valamiből. Beszéltünk a szénbányákról, de beszélnünk kell azokról az iparágakról is, amelyek szintén a szénből élnek. Vannak itt más ágazatok, amelyek szintén összeomlanak, hogyha bezárják a bányákat. Romániában a megtermelt energia 3,7%-a a szénből jön. Mivel fogjuk ezt uh, helyettesíteni? Szükségünk van erre az energiára. Honnan jön majd az, az elektromos áram, hogyha leáll a szénbányászat? Valamiből azért meg kell termelnünk az áramot, és nálunk nem mindig fúj a szél, és nem mindig süt a nap. Erre a kérdésre is választ várok a bizottságtól. a beruházóinknak is tudniuk kell, hogy melyek azok az ágazatok, amelyeknek van jövőjük, amelyekbe beruházhatnak, vagy amelyekbe már nem érdemes beruházni. És aztán itt vannak um, az atomerőművek is, ezekről is tudnunk kellene, hogy ezek most megmaradnak, nem maradnak, bezárják ezeket, nem zárják be ezeket. Úgy gondolom, hogy olyan technológiákba kellene beruháznunk, amelyek um, biztosítják a megfelelő energiaellátást, ugyanakkor csökkentik a CO2 kibocsátást. Hát akárhogy is nézzük, nem istenek vagyunk, úgyhogy nem lehet itt Istent játszani, a kérdésem az, hogy a bizottság miután kicsinálta a szén bányázat, bányászatot, melyik az az ágazat, amit szintén laposra fog taposni? Nagyon mélyreható vitát kellene lefolytatni, és én igazából szeretném tudni, hogy honnan fog jönni a pénz, és hogy mi történik azzal az elektromos árammal, ami kiesik a szénhiány miatt. Köszönöm szépen! Szolisz Peres asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadóknak, köszönöm a szakértőknek, hogy beszéltek a méltányos átállási alapról. Osztom én is az aggályokat. Az egyértelmű, hogy szükség van erre a, az alapra, hogyha az energia átállást és a szénmentességet meg akarjuk valósítani, akkor szükség van egy méltányos átállásra. De ami most történik, az nem méltányos, az nem fair. Ugyanis jelen pillanatban ez az alap pontosan azokat a régiókat fogja nehéz helyzetbe hozni, amelyek pedig elvégezték a feladatukat. Asztúriából érkeztem, Spanyolországból, de Castilla León vagy Aragon tartományt is említhetném, ugyanis ezek a régiók ezek alapvetően bányászrégiók, és nagyon komoly erőfeszítéseket tettek. Az elmúlt évben bezárták az utolsó szénbányát is, és éppen most zárják le az utolsó szénerőműveket. Tehát mi elvégeztük a feladatot, óriási kockázatokat vállaltunk, nagyon sok ember munkanélküli, nagyon sok fiatal munkanélküli, lelassult a gazdaság, és az emberek elmennek, elköltöznek ezekből a régiókból és borzasztóan örülnék annak, hogy ha azt mondhatnám, hogy a méltányos átállás megvalósul, és ennek nem lesz negatív hatása a polgárokra és ezekre a régiókra nézve, de nem ez a valóság, nem ezt látom. A méltányos átállási alapnak mindenféle feltételei vannak, az, hogy az emberek elvándorolnak ezekből a régiókból, vagy az, hogy nagyon sokan elvesztették a munkájukat, de az én tartományom igenis elvégezte a munkáját, megcsinálta a házi feladatát, és mégis hátrányos helyzetbe hoznak minket. Nagyon komoly kompromisszumokat kellett kötnünk már így is, a klímaváltozás elleni harc miatt és a szén mentesítés miatt is. A méltányos átállásnak ugye pontosan az a lényege, vagy lenne a lényege, hogy méltányos legyen. Ugyanakkor figyelembe kell venni az állami támogatásokat is, és reméljük, hogy a federes pénzek, a JTFS pénzek és az állami pénzek is eljutnak majd arra a helyre, ahol valóban szükség van rájuk, úgyhogy osztom mindazokat az aggályokat, amiket a kollégák elmondtak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Krük asszony kap szót. Elnök úr! Ennek az alapnak az a célja, hogy enyhítsen a szociális, gazdasági és környezeti negatív hatásokat, az energia átállási folyamatban. Az elnök nagyon is helyesen mondta, hogy minden a hatékonyságról szól. Mindennek az a lényege, hogy mennyire lesz hatékony és sikeres ez az átállás. De lesznek itt egyáltalán sikerek, hogyha összesen 7,5 milliárddal gazdálkodhatunk? Ezt a kérdést nagyon sokan feltették már előttem, és én is úgy gondolom, mint ahogy sokan is elmondták, hogy eléggé szerényke összegről van itt most szó. És egy ilyen szerény összegnek nem lesz valódi kihatása az átállásra nézve. Az egész mechanizmus 100 milliárdot foglal magába, itt ugye lesznek magánpénzek is, és állami közpénzek is, de hát megvannak a szabályok, azzal kapcsolatban, hogy a teljes támogatás összege ugye 1,5-szoros és 3-szoros között kell, hogy maradjon. És már így is azt látjuk, hogy csökkenéssel kell szembenéznünk az előző programozási periódushoz képest. Hogyha további csökkenés valósul meg, akkor még nehezebb helyzetbe kerülnek majd a régiók és a tagállamok, és egyszerűen nem fogják tudni a kohéziós célkitűzéseket teljesíteni. A technológiai semlegességet szintén meg kell említenem. Ez is nagyon komoly kihívás, főképpen, hogyha a 2019. decemberi tanácsi következtetésekre gondolunk. A tagállamok ugye szabad kezet kapnak abban, hogy hogyan próbálják elérni a klímasemlegességet, de mi történik azokkal a szénfüggő országokkal, például Lengyelországgal, vagy olyan országokkal, ahol mondjuk a gáz vagy az atomenergia jelenteni a megoldást és az alternatívát, ezeket a lehetőségeket is figyelembe kellene venni az alap szempontjából. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni, hogy ez az átállás valóban méltányos legyen, de úgy tűnik, hogy nem vagyunk még felkészülve erre az átállásra. Nagyon sok mindenre lenne még szükség, hogy sikerre vigyük ezt a JTF-et. Köszönöm szépen, Nikolau Alavanos is szót kért. Köszönöm a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon komoly verseny folyik az energia monopóliumok között, és én úgy gondolom, hogy az emberek számára egy ilyen helyzetben egyszerűen lehetetlen a méltányos átállás itt az európai kontinensen, és Görögországban különösen nehéz a helyzet. Vannak olyan görög régiók, amelyek például Közép-Macedónia, Arkádia és egyéb görög területek, amelyek nagyon fontosak az energiaellátás szempontjából. És ez a politika, ez az új Green Deal, vagy méltányos átállás, az energia ágazat liberalizációjának kapcsán jött létre. A görög kormány is liberalizált, nagyon alacsony összegekért eladta az elektromos vállalatot, és a görögök fogják ennek az árát megfizetni, ugyanis az energia árak hihetetlen módon növekedtek a liberalizáció óta. Tehát olyan monopóliumok jöttek létre, amelyek bármit megtehetnek, nagyon komoly adókat vetnek ki a görög népre, a görögökre, és ami pedig a barna kőszenet és a lignitet illeti, ezeknek a kitermelése csökkent, a barna kőszénbányák folyamatosan bezárnak, és az energia árak pedig folyamatosan növekszenek. De én úgy gondolom, hogy nem ez az egyetlen út, amin elindulhatunk. A jelenlegi erőműveket modernizálni kellene, át kellene alakítani annak érdekében, hogy a kibocsátásuk kisebb legyen, és az energia mixet is jobban kellene kezelni ne lepődjenek meg, hogyha a jobboldali kormány fellépése ellen, illetve még az ezt megelőző Sziriza kormány fellépései ellen is nagyon sokan felemelték a hangjukat Görögországban. Én úgy gondolom, hogy vannak új technológiák, vannak tudományos előrelépések, ezeket kellene felhasználni annak érdekében, hogy jobbá tegyük a jelenlegi erőműveket. Szükség lenne egy olyan nemzeti ügynökségre, amely ezt a tervezési munkát elvégezhetné, és nem az lenne a cél, hogy az energiafüggőségünket növeljük, hanem éppen, hogy a saját lábunkra kellene állnunk, és nem a kívülről érkező gáztól kellene függenünk. Olyan energiamixet kellene létrehoznunk, amely egyrészt az önellátásunkat biztosítja, másrészt pedig a lehető legzöldebb. A központi tervezésnél, a gazdasági tervezésnél és az energia mix megtervezésénél kellene kezdeni a probléma megoldást. Én úgy gondolom, hogy az energia közkincs, közvagyon, és nem lehet az európai embereket energia szegénységbe sűjeszteni, mert ez nagyon komoly problémákkal jár, már így is Damoklész kardja lebeg a fejünk fölött. Az embereknek nincs elég keresetük arra, hogy kifizessenek mondjuk egy hónapban egy 500 eurós energiaszámlát, és akkor még a házukat is elveszíthetik. Köszönöm. Köszönöm, Pekájnen képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Finn nyelven fogom megtartani a hozzászólásomat. Köszönöm a rendkívül érdekes előadásokat, és szeretnék én is néhány szóval hozzájárulni ehhez a vitához. Ami a tőzeget illeti, a tőzeg teljesen kiaknázatlan Európában. Mi 20 terawatt energiát termelünk minden évben tőzeg felhasználásával. Ez kétszer annyi energia, mint amennyit teljesen, mint amennyit Észtország teljes lakossága használ egy évben. Ezért úgy gondolom, hogy ezt is föl kellene venni az energia mixbe. Szerintem a tőzegnek is szerepelnie kellene, mint lehetőség, legalábbis bizonyos tagállamokban. Például az enyémben ez volt a megjegyzés, és akkor most jön a kérdés. Az állami támogatási szabályokat maximálisan be kell tartani, amikor a méltányos átállási alap felhasználására kerül sor. Szeretném megkérdezni, hogy ugye itt van a regionális alap, itt vannak kohéziós alap, aztán itt vannak a százalékos határértékek. Finnországban vannak olyan területek, amelyek semmilyen beruházási segítséget nem kapnak, mert az állami támogatásra vonatkozó szabályok miatt nem lehet egyéb támogatást nyújtani. És a közberuházások is nagy segítséget nyújthatnának a tűzek kiaknázásában. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy felvetette az állami támogatások kérdését. Úgy gondolom, hogy ez valóban rendkívül fontos kérdés, amivel a jövőben még foglalkoznunk kell amikor majd kidolgozzuk mi is a jelentésünket. Stefan Bizsú. Merci à chacune et à chacun pour la grande qualité. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a hozzáállós, hozzászólásokat. Nagyon sok aggodalom hangzott ki a hozzászólásokból, és szeretném ezért az optimizmus felé irányítani a tekinteteket. Próbálunk megoldásokat keresni azért, hogy megoldjuk ezt az energetikai átállást. Tudjuk, hogy milyen kihívások vannak, tudjuk milyen nehézségek vannak, és láthattuk az előadásokból is, hogy mindenki felteszi a kérdést, hogy mi a szerepe a megújuló energiaforrásoknak. Északi, északon, délen, keleten, nyugaton ugyanígy felteszik ezt a kérdést. Milyen szerepet játszott a napenergia, a szélenergia, és hát keressük most a megoldásokat a jövő Európája érdekében. A francia tengeren túli vidékek például a napenergia szempontjából jönnek szóba. Kanári-szigeteken szélenergiáról lehet beszélni sokat. És hát azt javaslom, hogy forduljanak hozzánk azért, hogy alternatív megoldásokat le tudjunk együtt felépíteni. Gyakran halljuk azt, hogy Európa lehetőséget biztosít a tengeren túli területek számára is. Hát ebben az esetben az e, tengeren túli területek biztosítják a plusz lehetőségeket Európa számára. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna megosztani. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretném felhívni a szakbizottság figyelmét egy aspektusra. Megszületett a jelentés, amiben a NAC 2 kettes területekről beszélünk, és ez 2016-ban történt. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit figyelembe kell venni a JTF szempontjából is. El kell kerülnünk a hasonló hibákat a jövőben. Elindul ez a folyamat, így vagy úgy, és a lehető legtöbb előnyt kell kovácsolnunk ezekből a folyamatokból. Az egész uniónak kell előnyt kovácsolnia, illetve valamennyi régiónak is. A bizottság nagyon nagyra törő célokat határozott meg, viszont a pénzügyi keret még mindig csak képzeletbeli, hiszen az MFF még nem öltött végleges formát. Nagyon jó lenne, hogyha egyértelmű, egyértelműen látnánk a finanszírozási lehetőségeket, és nem csak 7 év tekintetében, hanem akár hosszabb időszakra nézve, így lehetne komoly beruházásokat tervezni. Mit gondol erről a bizottság, az lenne a kérdésem. Illetve úgy gondolom, hogy a meglévő tapasztalatokra kellene építeni, volt olyan időszak, amikor nukleáris nukleáris erőműveket kapcsoltak le különböző okok miatt, ezt is, ezeket a tapasztalatokat is megvizsgálhatjuk, illetve Litvániában is voltak hasonló élményeink, hasonló tapasztalataink. És fontos arra odafigyelni, hogy ezekben a helyzetekben előkészítő lépésekre van szükség. Csak az előkészítő lépések garantálják azt, hogy, hogy a szociális téren, a társadalom terén kevesebb probléma keletkezzen. Figyelembe kell vennünk a területek valódi szükségleteit. Lehet, hogy amire ma szükségük, szükségük van ezeknek a területeknek, 15 vagy 10 vagy 15 év múlva már nem lesznek aktuálisak ezek a szükségletek. Úgyhogy ez, az egész régiót figyelembe kell venni, az export, az import rendszereket, a produkciós kapacitásokat valamennyi területen, valamennyi régióban, csak akkor lesz az összes régió megfelelően biztosítva, és akkor lesz, válik szükségtelenné az, hogy a, az emberek a régiók közt migráljanak, mozogjanak. Úgy gondolom, hogy a kollégák nagyon érdekes elképzelésekre hívták fel a figyelmet. Köszönöm szépen, két utolsó hozzászólásra van még szó, van még idő, E, Nagyon köszönöm. Az ENVI szakbizottság e, tagjaként elmondhatom, hogy e, ott nincs hogy ezeket a gazdasági vonatkozásokat ott kevésbé vettük eddig figyelembe, azt látom, hogy ha nincsenek megvalósítható ötletek, nincsenek megvalósítható pénz, ötletek, hogyha nincs hozzá meg a pénz. Először is meg kell bizonyosodnunk arról, hogy meg tudjuk-e valósítani a kitűzött célokat. Én az ENVI szakbizottságnak a tagja vagyok, és az ENVI szakbizottságban ez a gazdasági vetlet eddig kevésbé került elő. Ez a rend, ennek a rendeletnek holisztikus megközelítéssel kellene rendelkeznie. A gazdaság, a társadalom, az ára, ár, az emisszióknak az ára, ezekről hallunk a vitáink, vitáink során, de amikor a rendeletet vizsgáljuk, akkor mindez már kevés kevésbé egyértelmű. Amikor a társadalmat nézzük, akkor nem mindig veszük figyelembe ezeknek az aspektusoknak az összességét. 1998-ban bezártak az én régiómban egy bányát, és azóta is rossz a helyzet. 75%-a az átlag GDP az átlag GDP-nek 75%-a ezen a, át, általánosságban a lengyel, lengyel ár, itt viszont, ezen a területen viszont 50%. A befektetés a különböző projektekbe szükséges. 7,5 milliárd, erről hallottunk, és friss pénz is kell, új pénz is, na de ez gyakorlatilag más programokból átszervezett, átcsoportosított pénz. E, pénz. Ennek ösztönzőnek kellene lennie, hogy új milliárd eurókat kapjunk, csak hogy nem, hasz- nem hallgatjuk a tagállamokat, hanem hanem figyelnünk kellene inkább a pénzügyminiszterekre, és arra, hogy nem akarnak szlogenekre költeni, hanem egyértelmű megoldásokra van szükség. Másképpen saját magunkat csapjuk be, és azt gondoljuk, hogy tevékenységeket végzünk, pedig közben nem is nagyon örülünk az elektromobilitási csomagnak, de hát abszolút abszurd, hogy vannak olyan intézkedések, amelyekkel bizonyos közlekedőket, bizonyos szállítókat kiveszünk a forgalomból, és így mégis több tonna széndiokszid kerül a levegőbe, és aztán még plusz 50 ezer parkolóhelyet teremtünk, és ehhez fákat vágunk ki. Aggódunk a mezőgazdaság miatt, csak hogy a gazdák van, hogy felhagynak a tevékenységeikkel. Ugyanakkor viszont az Európai Unió a Mercosurral aláír egy együttműködést, kereskedelmi megállapodást, mondván, hogy jó, hát a mezőgazdaságában nem lesz benne, de azért majd valahogy működni fog. Most energiaintenzív vállalatokról beszélünk, amelyeknek csökkenteniük kellene a kibocsátásokat, csak hogy a mi EU-s ügynökségeink ezekkel a vállalkozásokkal úgy beszélnek, hogy közben azt mondják, hogy zárjanak be, és importáljanak inkább Kínából dolgokat. Én most például az akkumulátorokról beszélünk, az elektromos autókban való akkumulátorokról. Vannak olyan országok, amelyeket kihasználnak. Mondom még egyszer, én egy másik szakbizottságnak a tagja vagyok, nem annak a szakbizottságnak. De köszönöm, hogy ilyen pragmatikusak, ugyanis pragmatizmusra szükség van, pragmatizmus nélkül ugyanis nem jutunk el sehova, és nem tudunk előjárni a témákban. Köszönöm, megadom a szót kollégánknak. Panie Przewodniczący Komisji. Nagyon köszönöm. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Kétségeim vannak. A méltányos átállást támogató alap finanszírozásával kapcsolatban, főleg azért, mert bizonyos megoldások kikerülnek a méltányos átállást támogató alapból szükség van a méltányos átállásra, és hogyha nincsenek meg a követelmények, akkor ez nem megfelelő tud lenni. A tagállamok készek arra, hogy a célkitűzéseiket megvalósítsák, és a klímasemlegességüket előre vigyék szükség van sikeres eszközökre és méltányos átállásra itt megint csak a nukleáris energiára is kell gondolnunk. Az alapnak a költségvetése friss pénz kell, hogy legyen, nem csak átcsoportosítás a kohéziós politikából és a közös agrárpolitikából. A bizottság javaslata az allokációk, minden ebben hiányzik a, a magyarázat Lengyelország az egyetlen olyan ország, amelyet ilyen kötelezettség érinteni fog. Lengyelország egyáltalán nem támogatja, hogy nemzeti kohéziós politikákból rakjanak át pénzeket a méltányos átállás támogató alapba. Ezek az átcsoportosítások csak akkor lehetnének jogosak, hogyha magukba foglalnának, hogyha a klímával kapcsolatos célokat már az elején magukba foglalnák. A méltányos általás támogató alap egyszerre a gazdasági és szociális negatív hatásokat is kellene, hogy kezeljék. Nagyon köszönöm, és a legutolsó hozzászólás a kollégánké, ő már kapott szót, utána pedig 5 percre a szakértőké lesz a szó, hogyha szeretnének felszólalni, ha nem, akkor a bizottság fog tudni összegzően reagálni, majd pedig az előadónk záró gondolatait hallhatjuk, és utána én fogom lezárni a dolgot. Németül fogok felszólalni, mert hogy nem csak egy észrevételt szeretnék tenni, hanem rögtön hármat. Az első a, a szakbizottságnak szól, amit ma láthattunk, az egy nagyon jó eszmecsere volt. Sajnos nagyon régi módi és szigorú modell kereteiben működik-e, működött ez az eszmecsere, és nem tudott igazán kibontakozni, úgyhogy javasolnám az elnöknek, hogy az eszmecsere lehetőségeit bővítsük, kevesebb, kevesebb legyen a monológ, és többet lehessen vitatkozni. További témáim. Szerintem, hogyha meg akarunk oldani problémákat, akkor nem muszáj a múltba kapaszkodni. Nem azért vagyunk itt, hogy mindent úgy tartsunk meg, ahogy most van, mert, hogy, mert a jövő az változik, a jelen is változik. És most az a feladatunk, hogy jövőbeni megoldásokat keressünk. Éppen ezért emlékeztetném a szakbizottság tagjait, hogy mi parlamentként eldöntöttük, hogy lehetőleg elég gyorsan kiszállunk a foszilis energiahordozókból. És nem lehet, hogyha egyes szakbizottságok azt mondják, hogy hát ez azért sok lenne, ez nem működik, ez nem, nem, ez nem lehetséges. Nem arról kell beszélni, hogy mit kellene megtartani, hanem arról kellene beszélni, hogy hogyan alakítjuk a jövőket. Még egy észrevételt tennék Bizsú kolléga felé. Nagyon köszönöm az észrevételét a jövő technológiáit illetően, hiszen amit az átálláson keresztül kivitelezhetünk, az nem, a, nem annyit jelent csak, hogy meghatározzuk a jövő exportslágereit. A német ipar előállította a világ legjobb napelemeit, aztán aztán kivett, kivonták a területre az állami támogatást, és hát visszaesett ez az iparág, most már csak Kínából lehet napelemeket vásárolni. Hogyha megmaradt volna a támogatás, akkor nem romlott volna le ez az ágazat ennyire. Ugyanaz vonatkozik a, a szélerőművekre, er-, szélkerekekre is. Az északi barátaink nagyon jók ebben, és nagyon jó exportcikkeket állítanak elő Dél-Kelet-Ázsiába is. Tehát ők már tudják, hogy hogy kell ezt, meg, ezt véghez vinni, megvalósítani, szélkereket építeni, tőlük lehet tanulni. És aztán aragóniai példát említenék, európai kutatók próbálnak egy új létesítményt létrehozni, ahol hidrogént lehetne előállítani napenergián keresztül, és ezt a technológiát el lehetne adni a az észak- és dél-amerikai sivatagos államoknak, illetve Afrikának is. Úgyhogy ezekre a hiányokra kellene koncentrálni, és nem csak a problémákon kellene sírni. És ami a múltat illeti, illetve az atomenergiát, hát arról van szó, hogy minél előbb meg kell oldani ezt az átállást, hiszen a mikrofon nélkül beszél az előadó. A legutolsó atomerőmű az Egyesült Királyságban épült, illetve még mindig épült, 15 éve kezdték el az építését, és már több milliárd fontot beleöltek. Hogyha ilyen hozzáállással dolgozunk az energia ágazatban, akkor 2050-ben még mindig szénbányákkal fogunk dolgozni, és szénnel fogunk dolgozni. Köszönöm szépen! Bon, tu regrettes les, les discours. Köszönöm. Nem, te vagy az utolsó. Sajnálod, hogy beszédek vannak, de nem te vagy az utolsó, aki beszédet tartott. Negyed óra van még hátra, és azt gondolom tapasztalatból, hogy nem jól szervezzük a vitákat, akkor anarchia van. Ez az egyik dolog. Második dolog, mi teljes jogalkotók vagyunk, úgyhogy be kell vallani, hogy azok, akik felelősek lesznek a méltányos átállást támogató alapért való munkáért. Azok a szakértők és a bizottság beszámolói után vállalják a kötelezettségüket, vannak kérdések, vannak beszédek, és ez így nagyon jó. Még az elején vagyunk a méltányos átállást támogató alapnak a vizsgálata vizsgálatának. Az első eszmecsere rendkívül érdekes, nagyon érdekes ö, megnézni, hogy ö, hogy mindannyian értjük, hogy mennyire fontos ez az alap, és mennyire fontos, hogy elérjük a célokat, amelyeket az alap kapcsán kitűztünk magunknak. Megadom a szót kettő percre, ugyanis jelezték, hogy az EGSB szeretne felszólalni nem tudtam, hogy az EGSB is itt van, de akkor megadom a szót, de az elnökkel, az EGSB elnökével vállalt vállaltam azt a kötelezettséget, hogy az EGSB fog még járni itt a mi szakbizottságunkban, és sokkal részletesebben be fognak számolni az őket érintő kérdésekről, így a támogatás, a méltányos átállás támogató alapról is. Vitelasszony ilyen szó. Nagyon köszönöm. Elnök úr, ö, olaszul fogok felszólalni. Az EGSB részé, az EGSB-ben a második csoportba tartozom. Nem fogok hosszan felszólalni, ugyanis sokat, sok mindent elmondtak már az előttem szólók a zöld megállapodás, az Európai Bizottság zöld megállapodásával kapcsolatban lelkesek vagyunk, de nekünk is vannak aggodalmaink. A... Reméljük, hogy a méltányos átállást támogató alap nem csak a dekarbonizációt fogja finanszírozni, hanem mást is. Aggódunk amiért tovább csökkenhet a finanszírozási kvótája az RDF-nek és az ESF plusznak. Attól is tartunk, hogy ha nem fogjuk folyamatosan ellenőrizni, monitorozni a forrásoknak a kiosztását, akkor ezeknek a forrásoknak nem lesz meg az a hatásuk, amelyet mi várunk tőlük. Egy dolgot szeretnék csak még mondani, a többit már elmondták az előttem szólók. Vegyük figyelembe, hogy harmonizálni kell a tevékenységeinket, ugyanis manapság globális, összefüggő gazdaságokban élünk. Hogyha egy a Csehországban egy bányászt elbocsátanak, az azt is magával hozhatja, hogy az ezen tevékenységet kiegészítő eszközöket gyártó holland cég is megérzi az elbocsátásnak, adott esetben a bezárásnak a hatását. Olyan tevékenységre van szükség, amely egy adott területen, nem csak egy adott területen veszi figyelembe a következményeket, hanem mindenfelé. A az önkormányzatoknak nem kell bemutatniuk a terve, terveiket, és így félő, hogy a tevékenységek nem lesznek harmonizálva, és nem sikerül majd új munkahelyet találniuk ezeknek az embereknek. Azt is gondolom, hogy az állami támogatások, amelyek kapcsán már volt flexibilitás, ezeket növelni kell, mert mint a rugalmasságot növelni kell, ugyanis csak ez lehet a megoldás. Csak ez lehet a megoldás, csak így lehet felkészülni a váratlan helyzetekre, amelyek beüthetnek. Továbbá tudjuk, hogy a fenntartható fejlődés, a klímavédelem pozitív tevékenységek, amelyekkel kell, ö, hozzá lehet járulni területek átalakításához, is. Ezekbe a területekbe be kell fektetni, a stabilitási paktumnak erre szintén ki kell térnie. És még nagyon ö, röviden a véleményünkben, ö, majd ezt megtalálják, ö, holnap lesz ülésünk, és az áprilisi plenárisra lesz kész a vélemény. Lesz majd Macedóni, Nyugat-Macedóniában egy látogatásunk, ahol vizsgálni fogjuk, hogy a bánya bezárásnak milyen hatása is van a társadalomra. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Itáli asszony. Megadom a szót az előadónknak, illetve kérem az előadónkat, hogy vegye fel önnel a kapcsolatot. A feladat, amelyet öntől, önöktől kérünk, az nehéz, meg is adom most a szót a bizottságnak 5 percre, utána pedig lezárjuk az előadónkkal a vitát. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagyon nagy lelkű ez, ugyanis az eszmecserék annyira izgalmasak, érdekesek, annyira sok kérdés merül itt fel. Én csak egy pár dolgot szeretnék megemlíteni, ugyanis azt gondolom, hogy sok elem itt az eszmecsere során már szélesebb politikák felé mutatott energiapolitika, kereskedelempolitika, környezetpolitika, ezek sokkal messzebbre mennek, mint ez a javaslat. Tehát én korlátozni fogom magam a pontos témára, de hogyha bármilyen kérdésük van, akkor bilaterális módon állunk a rendelkezésükre. Először is nézzük, hogy mennyire méltányos, mennyire tisztességes ez az alap. Volt, aki kritizálta az alapnak a méltányos mi voltát. Szeretném kiemelni, hogy ez az alap összecseng a kohéziós politikával. Ez egy jövőbe tekintő eszköz, amely a jövőben elvégzendő kötelezettségeket tűzi ki célul. Nem a múlt fele fordulunk, hanem olyan eljárást támogatunk, amelyhez sok tevékenységre szükség van. Ugyanezt láthatjuk a kohéziós politikában, ugyanis a kohéziós politika szintén a kihívásokra fókuszál, a forrásokra, és a forrásokat úgy osztják szét, hogy az megfeleljen az adott terület, az adott régió által öm, megoldandó kihívásnak. Szeretném kiemelni, hogy a források 30%-a méltányos átállás támogató alapban az kohéziós országoknak megy, ahol is a GNI 90, az uniós átlag 90%-a alatt van. Ami az állami támogatást illeti, itt is nagyon egyértelműen szeretnék fogla- fogalmazni. A kohéziós politika egy olyan eszköz, amely teljes mértékben tiszteletben tartja az állami támogatási szabályokat. Ez a javaslat tehát nem ö, érinti egyáltalán az állami támogatási keretrendszert, amelyet jelenleg alkalmaznak. Az állami támogatási keretrendszert újra kell gondolni, és az állami támogatási rendszer felülvizsgálata folyik. Vannak szektoriális ö, elemek, amelyeket figyelembe vegyünk. Itt a fenntartható Európa csomagban erről olvashattunk. Nincs semmiféleképpen szándék az állami támogatás regionális vetületének felülvizsgálatába belevágni. Ugyanazt a logikát fogjuk követni, mint amit a szerződések előírnak ami a kohéziós politikát és a méltányos általás támogató alapot és az ezek közötti kapcsolatot illeti, nagy figyelemmel hallgattam az aggályokat. Érdekes volt hallani hogy mm, egyrészt van, aki azt mondta, hogy vannak aggodalmak a méltányos átállás támogató alappal, hiszen ez ugyanezt teszi, mint a kohéziós alap, és nincs is semmiféle hozzáadott értéke. Volt olyan is viszont, aki azt mondta, hogy a méltányos átállás támogató alap teljesen más fog tenni, mint a kohéziós alap, és így kiüríti a kohéziós alapnak a finanszírozását. A bizottság szempontjából ezt a két alapot komplementáris alapnak kell tekinteni. Nagyon sok eleme van a kohéziós politikának, a Smart Specialization stratégia, a, tematiku, a kettes tematikus célkitűzés, amely nem más, mint többek között az energiaátállással kapcsolatos elemek támogatása, beleértve az infrastruktúrákat, a szociális inkluzió támogatásában, mindennek fontos szerepe volt ezen célkitűzések megvalósításában. Itt a mértéses támogató alapon belül a hatályt kell először is nagyon pontosan megfogalmazni, hogy komplementárisak legyünk a kohéziós politikával. Ebben a vonatkozásban szeretném megkérni önöket, hogy nézzék meg részletesen, pontosan, hogy egészen pontosan milyen hatályt is javasolunk, ugyanis a bíróság azt gondolja, hogy van 30 alszektoriális terület, amelyet ö, támogatni kell, és a ö, talaj ö, helyreállítás az egyike ennek a 30 alkategóriának. Ha az egyensúlyokat vizsgáljuk, tehát fontos, hogy ö, a javasolt szöveg alapján dolgozzunk, hogy egyértelműen lássuk, hogy mit is szeretnénk. Szeretném itt elmondani, hogy az ESF típusú dolgokra való kitérés mit is jelent itt. Ez az eszköz lehet a legjobb eszköz, hogyha ez rugalmas marad. Vannak különböző tagállamok, különböző régiók, amelyek különböző kihívásokkal találják magukat szembe amikor valaki a, polisz, a szakpolitikai mixet kérdőjelezi meg, ez az eszk, ennek az eszköznek csak korlátozott hatása lehet, és ez nem lehet optimális. Tudom, hogy tudná folytatni még nagyon sokáig, nagyon sok kérdést kapott. Nagyon köszönöm, hogy ilyen pontosan válaszolt a felvetett kérdésekre az Európai Parlament végzi a munkáját, és nagyon fontos, hogy meghallgathassuk az előadónkat is, akinek már csak pár perce van. Itt elnökként én áldozom magam fel, hogy a többiek kapjanak szót, pedig nekem is volt sok gondolatom, de most nem mondhatom ezeket el. Manolis, tiéd a szó.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 nagyon köszönöm a hozzászólóknak. Nagyon köszönöm, hogy hozzászóltak. Szeretnék köszönetet mondani minden szakértőnek. Azt gondolom, hogy mindannyian egyetérthetünk az Európai Parlamenten belül abban, az értékeink közösek, és az árnyék előadókkal elő, elő, együtt fogunk dolgozni, és mi a Regi Szakbizottságban biztosak vagyunk abban, hogy sok kérdést kell még megoldanunk, és ez is teljesen biztos, hogy majd konszenzuális szövegre fogunk, jóka, fogunk jutni, és a háromoldalú egyeztetések során sikerül majd az egyeztetések után a zöld megállapodásból igazi valóságot kreálni. Szeretnénk a klímasemlegességet elérni, ezt a lehetőséget meg kell ragadni, hogy az új zöld megállapodás lehetőség legyen a kérdéses régiók számára. A keret, amelyben dolgoznunk kell, az a tanácsi vitának is tárgya lesz, Hogyha 1 százalékos, vagy 1,3 vagy 1,5 százalékos rátáról is lesz szó. El kell mondanom, hogy az Egyesült Államoknak alacsonyabbak az ambícióik, viszont szövetségi szinten 6%-ot nyújtanak erre a GDP 6%-ának Um, nyújtják, nyújtják erekre, ezekre a kérdésekre, mi viszont arról vitatkozunk, hogy egy legyen, vagy egy-három, vagy egy-öt. Mit gondolnak és ezért teszem fel ezt a kérdést a kollégáknak. Mit gondolnak, melyik lesz ez a küszöb, amelyet már nem lehet felül ö, múlni? 1,3? Az lehet, hogy nem egész, nem ö, elég a 30%-os cél eléréséhez. tehát fel fogom venni az összes árnyék előadóval a kapcsolatot, az összes kollégával, hogy megnézzük, hogy az Európai Parlament milyen küszöböt is javasol. Ehhez pedig szükségünk van egy kiinduló pontra. Egyetértek minden esetre az itt hang, elhangz, elhangzott véleményekkel. Lehetőségként kell erre tekinteni, meg kell ragadni ezt a lehetőséget, és magunkhoz kell ragadni a gyeplőt, hogy senkit ne hagyjunk magunk, köz, magunk mögött, és ehhez pénzre van szükség. Ezt a pénzt meg kell találni, nem úgy, hogy más alapokból vonjuk el a forrásokat, hanem hogy friss pénzeket használunk fel, amelyek csak ennek a politikának a megvalósítására mennek el. Szeretnék együttműködni önökkel, a régiók bizottságával, az lgsb e vel mindannyiukkal, ugyanis mindannyian rendkívül fontos munkát végeznek. Remélem, hogy az Európai Parlament javasol majd más partnereket is, ugyanis így nagyon jó eredményre lehet majd jutni. Nagyon köszönöm, nagyon sok sikert kívánok a munkájához. A mm, mm, Regi Szakbizottság egésze támogatja önt. Én nem fogok semmit mondani most, nem jutott már erre idő, lesz még erre alkalom. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ezen a vitán, és örülök, hogy ez a workshop ilyen jól zajlott. Köszönöm a B tematikus főosztálynak a jelenlétet, köszönöm a szakértőknek, akik eljöttek, köszönöm, hogy nagyon jó minőségű előadásokat tartottak nekünk. Ezek mind nagyon hasznosak lesznek a társjogalkotói munkánkban köszönöm az Európai Bizottságnak a részvételt, az EGSB-nek is köszönöm a részvételt, és természetesen a tolmácsok munkáját is köszönöm. Holnap reggel 9 órakor találkozunk. Még egyszer köszönöm a képviselőknek, hogy ahogyan kértem, jelen voltak ezen a délutánon ilyen nagy számban. Köszönöm.